Bene. Cominciamo. Kezdjük el a délutáni ülésünket. Először is szeretettel üdvözlöm Néli Cruz asszonyt. Nagyon örülök annak, hogy el tudott ma ide látogatni. Nelly Cruz asszony az Európai Bizottság alelnöke. Ő a digitális menetrendért felelős biztos, és a struktúrált, struktúrált párbeszéd keretein belül találkozunk. Egy óránk van erre a párbeszédre. Meg is adom a szót biztos asszonynak. Kérem, hogy tartsa meg expozéját. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt lehetek az önök körében, annál is inkább, mert fél, félúton vagyunk körülbelül, ugye sokan gondolják, hogy a ciklus végén járunk, de akkor mindig megkérdem, amikor lesznek, hogy tudnak maguk számolni? Hiszen még egy év, hét hónap hátra van, Úgyhogy korán sincs a ciklusnak vége, sok mindenre van még idő, és igyekszem is fenntartani a lendületet, hogy ezt meg is tegyük. Én azt szeretném elnök asszony elmondani ma önök előtt, hogy hogyan építjük a, a nyitottság internetjét. Lehetőségekről, innovációról szeretnék beszélni. Ezek tehát a címszavak, amelyek köré építeném mondandómat. Aztán érinteném a telekommunikációs belső piacot, és a múlt heti Európai Tanács jó híreit is elmondanám. Első téma, nyitottság. Az internet olyan hatalmas és termelékeny platform, amilyen azért, mert nyitott az internet ereje, hatalma, nyitottságában rejlik. És ami szabályozásunk erre választ kell adjon, és ezt kell támogassa ezt a nyíltságot, lebontva az akadályokat, és a méretgazdaságosság előnyeit kiaknázni. Néhány teendő ezzel kapcsolatban, amit elmondanék. Először is a felhő, a cloud. A vállalatok számára ez egy olcsóbb, rugalmasabb internet megoldást jelent, Különösen a kkv szempontjából nagyon fontos ez az állampolgárok szempontjából. Ez egy online polcot jelent zenéik, olvasmányaik számára, a kormányok számára pedig olyan közszolgáltatásoknak a keretét nyújthatja, amelyek jobb értékűek, jobban integráltak. Ám az eltérő tagállami szabályok szétaprózzák a belső piacot e területen is, és alássák ezeket az előnyöket. És ha már közös piacról beszélünk, akkor közös standardekről is kell szóljunk, hiszen ezek hiányában nincs közös piac. Várom is Pilar del Castillo jelentését a cloud stratégiával kapcsolatban. Mihest ez az asztalra kerül, elkezdhetjük a tényleges munkát. Kell szóljunk a szerzőjogokról is. Itt régóta kérjük a változásokat, nem lehet meglepetés az önök számára sem ez, hogyha megnézzük, milyen változásokat igényel a technológia fejlődése, ez bizony érinti komoly mértékben a szerzőjogok körét is. Picit unom már, ha megengedik, hogy így fejezem ki magam, hogy azt kell hallgassam, hogy jog, nem lehet legálisan hozzáférni a, a, a szeretett zeneszámainkhoz, meg filmjeinkhez, meg a művészekre tudják elérni a közönségüket, meg a tudósok nem tudnak új kutatási technológiára támaszkodni. Hát hozzá lehet férni ezekhez, ám az alternatív megoldások a szerzőjogokat kell érintsék. Ez boldogabb kutatókat, fogyasztókat és szerzőket jelent majd. Ez pedig a Licenses for Europe stratégia keretében történhet. Én nem vagyok mindig a, a jogalkotás híve, hogyha ennél a jogalkot, jogszabálynál olcsóbb, jobb megoldások, pragmatikusabb megoldások is vannak. Ám a mostani feladat a jogszabályok révén való modernizáció és az engedélyezés a szerzőjogok tekintetében ö, lehet a megfelelő megoldás. Máshol is támogatjuk a nyíltságot, például a közszektorbeli információk terén. Ezek révén a közigazgatás átláthatóbbá tehető, új adatkörökre támaszkodott termékeket és szolgáltatásokat tud adni az állampolgároknak, és egy olyan belső piacot hozhat létre, amely több, több 10 milliárd eurós értékre rúg. Nagyon örülök annak, hogy a jogszabályalkotás jól halad e területen, és ezért Calvin úrnak, a jelentéstevőnek és társainak vagyok hálás. Azt is remélem, hogy nagyra törő megállapodás születik még az irányokség égisze alatt. Így módon mindenki, belértve a kisvállalatokat is, könnyen, olcsón használhatják és hasznosíthatják újra a közadatokat, és ezáltal újra és újra értéket teremtenek ugyanazon adatkörből a belső piacon belül. Ne felejtsük el hogy a nyíltság és a szabadság a, csak a biztonság függvényében létezhet nem lehet online nyitva állni, hogyha az ember folyamatosan a, a hackerektől fél, a, a kémkedéstől, a, az identitás lopástól rettek online környezetben. Tehát ezért kell biztonságos tranzakciókat lehetővé téve, megfelelő elektronikus identifikációs technikák révén világszerte és a belső piacon is. Ugyanakkor a szolgáltatás biztonsága és a vonatkozó irányelv olyan megbízható hálózatokat hoz létre, amelyek kiküszöbölik ezeket a fenyegetéseket, amelyek nem ismernek határokat. És mivel nem ismernek határokat, ezek a kockázatok, ezért kell európai megoldásokat találni rájuk. Nagyon örülök annak, elnök asszony, hogy ezt a stratégiát bemutathattam önöknek. A szolgáltatás biztonsága csúcs politikai prioritás. És remélem azt is, hogy az Európai Parlament is gyorsan halad majd ebben a témában, és az információs biztonságra vonatkozó információ még ezen ciklus alatt elfogadható lesz. Nagyon fontos ez a nyitottság a belső piac szempontjából is, és a világ átél a, digi, a digitális irányba. Nem hiszem, hogy elfogadható lenne, hogy akadályaink vannak az online kereskedelem területén. Ezeket az akadályokat máshol már évtizedek munkája során sikerült eltakarítani. Nagyon fontos, hogy ezek az akadályok megszűnjenek, különben nem lesz igazán életképes a belső piac. Az EU-ban tudjuk, hogy miért fontos, az, miért fontos a nyíltság, a nyitottság, és nem csak gazdasági szempontból fontos ez, hanem a szólásszabadság, illetve a demokratikus alapelvek miatt, miatt is ezzel kapcsolatban vannak már negatív példák más országokban, tanultunk ebből. Világszerte vannak ezzel kapcsolatos találkozó konferenciák, például Bakuban, Dubájban. Azt gondolom, hogy az, ezzel, az itt létező szakadékot kéne megoldani. Azt szeretném, hogyha inkluzívak lennénk és kapacitást tudnánk építeni de nyilván vannak olyanok, akik azt szeretnék, hogy a kormánynak erősebb szerepe legyen, és fennáll az a veszély, hogy az internet fragmentálódik, és így sajnálatos módon az egyetlen egységes globális hálózatot veszthetjük el. Ezért kell az Európai Unió értékek mellett kiállnunk, és igazi internetes kormányzást kialakítani, vagy internetes irányítást, amely nyílt és több érintett felet reprezentál. Úgy vélem, hogy egy, egyesülnünk, egységesnek kell len, lennünk ezzel kapcsolatban, és mindenképpen szabad és robusztus internetre tölök, kell törekednünk. Azt is el kell érnünk, hogy ez a fajta digitális átalakulás lehetőséget biztosít polgáraink felé. Nagyon fontosnak tartom a digitális magabiztosságot és az ezzel kapcsolatos tudást de sajnálatos módon ez még mindig nem elég Európában. Elképzelhető, hogy rövidesen bekövetkezik egy egymilliós eh, IKT-ban képzett szakértői hiány. Gondolják csak el, mennyire ellentmondásos a helyzet, hiszen nagyon magas a munkanélküliség iráta, és ugyanakkor szakember hiány van bizonyos területeken, véleményem szerint ez botrányos. A tagállamok próbálják ezt a problémát megoldani, de a több mint 50-60%-os munkanélküliségi ráta a fiatalok közében elfogadhatatlan. Tehát ezt a két dolgot kéne valahogy tudni összeegyeztetni, és ezzel segíthetnénk a fiatalokon, és ez jót tenni a versenyképességnek is. Azt hiszem, hogy mindannyian tehetünk valamit, hogy ezt a problémát megoldjuk, az ipar is, a képzők és maga az EU is. Mi is, és mások is már tettünk ígéretet ezzel kapcsolatban. Egy igazi nagy koalíciót kell kialakítani, amelynek célja, hogy digitális munkahelyeket teremtsünk. Újfajta együttműködésre van szükség, hogy a gazdasági problémákat meg tudjuk oldani. Ez véleményem szerint nem csak puszta szózat, hanem igazi ígéretekre van, elkötelezettségre van szükség, nem csak a bizottság részéről, hanem számos más partnertől is. Azt hiszem, hogy közösen tehetünk valamit, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok, hogy az egész lakosságra gondoljunk. Ezt hiszem egyértelmű, mire gondolok, az IKT-val kapcsolatos munkalehetőségek nem vonzóak a nők számára. A nők, lányok úgy gondolják, hogy ez nem nekik való munka. Szerintem ez helytelen felfogás. Az IKT mindenki számára nyitott, és mindenki számára lehetőségeket biztosít. Örülök annak, hogy együtt működünk a Girls in ICT eh, napon, ez egy, az lányok az IKT eh, szektorban. Egy ilyen napot szervezünk áprilisban, és megpróbáljuk ezzel kicsit megváltoztatni az emberek gondolkodását. Ennyit a digitális nyitottságról, de mindenképpen az innovációra is gondolni kell. Az innováció nagyon nagy mértékben a vállalkozásoktól is eredezhet, például az Egyesült Államokban a legtöbb új munkahelyet a feltörekvő vállalkozások teremtik, gyakran ezek web internettel kapcsolatos vállalkozások. Itt Európában nagyon sok fiatal innovátor van, nagyon sok sikertörténet, de szeretném, hogyha olyan kultúra alakul neki Európában, amely el is ismerni ezeket a fiatal vállalkozókat, ahol az embereket nem keseríti el a kudarc lehetősége, és azt hiszem, hogy az, a legjobb, hogy az lenne a legjobb, hogyha segítenénk a kampusz programmal az embereket. Spanyolországban indult ez a telefonikától. Tavaly nyáron több tízezer fiatalt hozott ez össze, aztán jövő nyáron mindez Londonban lesz, és azt hiszem, hogy ez a legjobb annak érdekében, hogy ezt az ügyet felkaroljuk. Nagyon örülök annak, hogy az EU-s költségvetés továbbra is támogatni fogja az innovációt és a kutatást. A két, Horizont 2020 a gazdaság szempontjából az eddig legnagyobb ilyen típusú támogató tevékenység, és ennek ugye nagyon fontos szerepe van az IKT-nek. Fontosnak tartom azt, hogy egyszerűbb szabályokkal az innovációval foglalkozó vállalkozásoknak könnyebb lesz a finanszírozást megtalálni, és könnyebb lesz piacra dobni termékeiket, és így versenyképesek lesznek. A Horizont 2020 foglalkozik a feltörekvő technológiákkal, például az elektronikával. Jó lenne, hogyha az ökorendszer több részét sikerülne összehozni, összeegyeztetni. Sokszor eléggé fragmentált a helyzet, ott van például a csipek kérdése, jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban kicsit versenyképesebbek lennénk, a csipel kapcsolat, csipekkel kapcsolatos innovációk akár motorja is lehetnek a egészségügyben, vagy a közlekedésben, vagy más ágazatokban is az átalakulásnak. Aztán nagyon fontosnak tartom, hogy a jövőben ugye szupergyors hálózataink lesznek, tíz év alatt elképzelhető, hogy a globális mobil adatforgalom akár 33 szorosával is felgyorsulhat, és itt van előttünk az 5G technológia ugyanakkor el kéne érni, hogy ez a technológia Európából származzon, európai kutatáson alapuljon, és európai fog, ö, munkahelyeket teremtsen, avagy másoknak hagyjuk meg ezt a lehetőséget. Ezért kértem a érintett feleket, hogy a PPP-kben legyünk partnerek. Azt hiszem, hogy kitűnő lehetőség ez, hogy, a, hogy visszaszerezzük Európa vezető szerepét a technológia területén. És ez, ezt 50 millió eurós plusz EU-s költségvetéssel is tudjuk támogatni. Aztán azt gondolom, hogy el kell még azt is mondani, hogy a nyitottság, a lehetőség és az innováció mögött mind a széles sáv működik. Az európaiaknak nagyon fontos az internet, internet az emberek sorbálnak, hogy a legújabb termékeket megkapják, és akár protestálnak is, hogyha nem szeretik, nem tetszik nekik egy új jogszabály. Mindez nem működik. Egy igazi, gyors, működő képes szélesávú kapcsolat nélkül. Januárban egy tíz pontos javaslatot tettem közé ezzel a kapcsolatban. Ezt megérdemlik az európaiak. Azóta a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatban sajnos a, csökkenteni kellett költségvetési okokból a javaslatunkat, de bármi is lesz ennek a folyamatnak a vége, elkötelezett vagyok, hogy minden lehetséges finanszírozást felhasználjak, akár ez a központi, akár a beruházási banktól, akár a strukturális és beruházási alapból, vagy nemzeti vagy regionális alapokból, de mindenképpen el kell érni, hogy működőképes legyen a rendszer, ezt tudjuk fejleszteni, és azt hiszem, hogy a regi és a költségvetési bizottságban is partnerre találok, amikor ezt elmondom. Nagyon sok tervünk van, még például az egyetemes szolgáltatásokról, vagy a hálózat semlegességről jövő héten jövő héten például megjelenik egy javaslatunk a széles sávú internet költségeivel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy több milliárd, több tíz milliárd eurót sporolhatunk, hogyha jobban használjuk fel az infrastruktúrát, és hogyha koordináljuk a megfelelő munkálatokat. Tehát mindenképpen európai színű befektetésekre, beruházásokra van szükség meg kell mutatni azt, hogy összefogva mindenképpen erősebbek vagyunk. Európában nem lehet tagállami rendszereket egymásra vagy egymás mellett működtetni. Európai értékre van szükség, és ez áll a A vezeték nélküli cselekvési tervünk mögött is ez a filozófia. De ezek az intézkedések csak a kezdetet jelentik. A telekom piac még belső piac még nem teljes. Múlt héten az Európai Tanács azt kérte, hogy, hogy konkrét intézkedéseket fogalmazzunk meg egy IKT belső piacon, még az októberi ülés előtt. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség. Képzeljük csak el, hogy ez mit jelenthet megszűnének az akadályok, és nagyban tudna, gondol, nagyban tudna gondolkodni a digitális és a telekom ágazat. És az európai kis versenyképesebbek lennének, jobb lenne ez a fogyasztóknak, hiszen olcsóbbak lennének a szolgáltatások, innovatívabbak és integráltabbak. Több hálóz, több kapcsolat lenne, több verseny, több választási lehetőség. Azt hiszem, hogy ez körülbelül 110 milliárd eurós gazdasági fejlődést jelentene évente, ez a GDP 0,8%-a. Az elmúlt, elkövetkezendő hónapokban ezen fogunk munkálkodni, úgyhogy eléggé trópusi lesz majd a munkakörnyezet a főigazgatóságon belül, illetve a bizottságon belül. Remélem, hogy ebben a folyamatban ők, önök is részt vesznek, mégpedig aktívan, és azért mert ez kitűnő lehetőség, hogy mindenki számára elérhető széles sávot teremtsünk meg, és Európa egy megfelelően versenyképes kontinens legyen. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ahogy beszélt, nagyon sokan jelentkeztek, hogy kérdéseket tehessenek fel. Én egy szívességet szeretnék kérni a kollégáktól. Itt van Van Nisselrooy úr, akinek 16 órakor el kell mennie. Icipici kérdésem lenne, kérdésem lenne, engedjük meg, hogy Van Nisselrooy úr legyen az első. Köszönöm szépen Szívesen fogadjuk a biztos asszony kinyújtott kezét. Arra kér bennünket, hogy kreatívan gondolkozzunk együtt. Erre nagyon szívesen hajlunk. Ha különféle kívásokkal kell szembenéznünk, azokat közösen kell megoldanunk. Példákat is említett, kezdeményezéseket is említett. Ugye 100, évente 110 milliárd eurós tételek, tételről van szó körülbelül. Ez rendkívül nagy összeg ezekben a válságos időkben. A regionális fejlesztési alap jelentéstevőjeként, bár nem szerepel az Európai Bizottság jelentésében konkrétan, mégis prioritásként határoztam meg a jelentésemben a számítástechnika és általában a, a web területét, hiszen 118 milliárd a, a, az ERFA-ból e területre ö, irányzott elő. Ezt a parlament is támogatja, hiszen a jövő szempontjából rendkívül fontos témakör ez. Munkakeret kell teremtenünk munkahelyeket a fiatalok számára, csak így tud Európa előre haladni. Ennek pedig egyik legfontosabb eszköze ez a tématerület. Az Európai Innovációs Intézet, Technológiai Innovációs Intézet is ez irányba halad. Az ERFA végrehajtásáról szóló jelentésben is említettük, hogyha ezeket kikkek, tehát a, az innovációs klasztereket hozzá kell kapcsolni a regionális fejlesztési kezdeményezésekhez. Tehát ebből a szempontból vizsgálva a dolgot, nagyon sajnálatos az szerintünk, hogy a tanács nem tartotta fenn ezt a rangsort. Mi a parlamentben nagyon szeretnénk, hogyha egy közös napirend jönne létre, amely lehetőség szerint nagyon sok lehetőséget teremtene Európa számára. Akkoriban, emlékszem, kiosztottuk egy nagyon szép térképet, amely a széles sávú kapcsolatok általában lefedettség menetrendjét tartalmazta, és ez a vidékfejlesztés szempontjából is rendkívül fontos projekt. Vannak ugyan még egyes hiányosságok a lefedettségben, de nagyon sikeres volt. Közösen kell vállalnunk a felelősséget, támogatom ezen által mondottakat. Köszönöm szépen, Fándi Szoró úr, és most akkor térjünk vissza a rendes kerékvágásba. Del Castillo asszony. Három perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, biztos asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetem. Említette, hogy elég sok időnk van még, hát bizonyos szempontból ez a ciklus nem sokára véget ér. Egy, hogyha, hogyha nyár után érkezik egy új jog, jogszabálytervezet, akkor nem hiszem, hogy azt még le, le tudjuk zárni a parlamenti választások előtt. De fontos az, hogy továbbra is munkálkodjunk. Azt gondolom, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mi történt ebben a parlamenti ciklusban az ön tárcájával, akkor nagyon pozitív a mérleg. Azt hiszem, hogy nagyon jó irányba haladunk azzal kapcsolatban, hogy merre kéne, milyen irányba kéne egyáltalán elindulni, és az európai gazdaságok versenyképessége szempontjából is mindenképpen nagyon jó a helyzet, nagyon sokat tett minden egyes konkrét dosszié kérdésében. Nos, hogy konkrétumokról is beszéljek, lenne két-három kérdésem. Az első azzal kapcsolatos, hogy a tanács azt kérte a bizottságtól, hogy dolgozzon ki javaslatokat még október előtt a digitális belső piacsal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban tud még valamit mondani? Milyen típusú tevékenységekre vagy programokra gondol a bizottság? Második dolog, említette, hogy a spektrum kiosztást akár különböző árverésekkel is meg lehet oldani, vagy frekvencia kiosztást ezzel kapcsolatban milyen újdonságok vannak, aztán Connecting Europe Facility, költségvetési témából gyakorlatilag ezt teljesen figyelmen kívül hagyták. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e még reménye, hogy bármit tehet. Még egy utolsó kérdés. Van egy fontos dolog, amiről nem szabad elfeledkezni. Az Európai Unióban fontos az analógról a digitálisra való áttérés a közigazgatásban. Szerintem ez egyértelműen kulcsfontosságú, hiszen minden egyes európai tagállamban létezik közigazgatás, és ez általában ennek a minősége meghatározó, tehát nagyon fontos, hogy digitál, a digitális felé induljunk el, oda térjünk el, még akkor is, hogyha ezt önmagától nem tennék meg a tagállamok, akár erővel is meg kell ezt tenni. A következő parlamenti ciklus előtt fontos lenne, hogyha ezt meg tudnánk lépni. Köszönöm. Grazie, Pilar. Köszönöm, Pilar. Ticau asszony, a szocialisták nevével. Mulțumesc, președintă. Vreau să mulțumesc și doamnei comisar. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk a mai ülésre, illetve ismét gratulálok neki ahhoz, hogy az IKT-ben a lányok részvételt, a lányok és a nők részvételét támogatta. Szerintem ez egy olyan kezdeményezés, amelyet mindenképpen előre kell vinni, hiszen az emberi erőforrás nem megfelelően kihasznált potenciájára épít. Ezen kívül az IKT egy olyan terület, amely munkahelyeket teremthet, ezért Tisztelt biztos asszony, szeretném elmondani, hogy a parlament támogatja önt, és azt kérem öntől, hogy a következő többéves pénzügyi keretben javasolt csökkentést ne fogadja el. Gondolok itt a Connecting Europe Facility-re, illetve ezen belül a megfelelő IKT részre. Ami az e-kormányzást, a közigazgatást illeti, illetve a társadalom modernizálását, természetesen ezek nagyon fontosak, hiszen nagyon sok minden az IKT függvénye, és ez pedig implicit módon munkahelyeket jelent. Szeretném tehát felhívni a figyelmét, hogy a parlament támogatja önt abban, hogyha nem fogadja el a csökkentéseket olyan területeken, amelyek növekedést, illetve munkahelyteremtést idézhetnek elő. A bizottsági munkaprogramban kezdeményezéseket látunk, és itt gondolok konkrétan az E számlázásira. Ennek az évnek a második felében jelenik majd meg ez a kezdeményezés, ez az eszköz. Ez nagyon hasznos lehet a közbeszerzési területen, hiszen ennek a területnek a fejlesztését teszi lehetővé. Ami az Európai Unió cloud computing stratégiáját illeti, szeretném tudni, hogy a bizottság mikor fogja bemutatni az erre vonatkozó stratégiát. Látom, hogy az ipar részéről nagy várakozással tekintenek erre a stratégiára, mi is, Tudni szeretném, hogy ez a kezdeményezés mit tartalmaz, és azt is látom, hogy csökkenteni szeretné a szélesebb költségét az infrastruktúra alkalmazásában, Nos, úgy gondolom, hogy ezek a kezemjelzések rendkívül fontosak, és várjuk ezeket. Kérdésem az, hogy a bizottság mikor fogja ezeket bemutatni számunkra, hiszen nincs kellő idő, nem áll rendelkezésünkre kellő idő, és ahhoz, hogy ez valóban az őszre megvalósuljon, minél hamarabb meg kell kapnunk az anyagokat. És végül mit fog javasolni az Európai Tanácsnak az októberi ülésén, hiszen a parlament szeretné ön támogatni, és úgy gondolom, hogy közösen olyan intézkedéseket foganatosíthatunk, amelyek támogatják Európát és a társadalmat. Állak. Köszönöm. Riera Maduro asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony! Én csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik elmondták azt, hogy mennyire aggasztó a költségvetési megszorítások kérdése, a digitális agenda eh, szempontjából, az infrastruktúrák kialakításának szempontjából, de más projektekre is gondolok, például a cloud computingra vonatkozó stratégia, amit említett. Ilyen költségvetési megszorításokkal a széles sávú hozzáféréssel kapcsolatos célkitűzéseket nem tudjuk megvalósítani, megvalósítani 2020-ig. A telekommunikációs e, európai hálózatokat nem tudjuk továbbfejleszteni, és a digitális e, szakadékot sem tudjuk megoldani. Így a szükséges elektronikai e, szolgálatokat nem tudjuk, szolgáltatásokat nem tudjuk kialakítani a polgárok, a vállalkozások számára. Azt gondolom az európai gazdaság ezzel nagyon sokat veszítene. Kérdés az, hogy ezt az ágazatot, a digitális ágazatot, hogy hogyan is lehetne modernizálni, vagy versenyképesíteni, hogyha nincs meg a szükséges finanszírozás. Említette a strukturális alapokkal kialakított szinergiákat, de szerintem alapvetően kohéziós megfontolásokból kell kialakítani. Fontosnak tartom a magánfinanszírozás szerepét is, a különböző hálózatok meg kialakításánál. A tanács által javasolt költségvetés azonban alapvetően eltántorítja a magánbefektetőket. Európa versenyképessége szempontjából nagyon fontosnak tartom a széles sávot. Fontosnak tartom még az is, hogy, hogy egyértelmű, világos legyen a jogi alap, a szolgáltatók szempontjából is fontos ez. Kérdésem, hogy mikor lesz mikor lesz egy nagybani telekommunikációs hálózatokkal foglalkozó rendelet javaslatunk, egy végleges javaslat? Mit tudunk ennek a finanszírozásáról? Hogyha pedig a finanszírozás növekedését szereti elérni, akkor, a, akkor számíthat a szakbizottságra, illetve hát konkrétan a frakciónkra is, hogyha nem tesszük ezt meg most, akkor annak a jövőben nagyon komoly következményei lehetnek még. Köszönöm. Elnök Tomszen kolléga. Grazie, Presidente. Uh, I am also very happy. Nem, elnök asszony. Én is örülök, hogy itt van biztos asszony, mert eléggé megrázott bennünket, amikor megláttuk a tanács költségvetését, hihetetlennek tűnt, hogy egyes tételeket 90%-kal csökkentette, például a digitális agenda tekintetében, holott ezek a távoli területekre előránzott költségek, tételek voltak, ahol tényleg szükség van a széles sávú hozzáférésed. Az a digitális oxigén, amely Európának kell a lélegzetvételhez, a, a jólét létrehozásában. Ezért kérdezem, hogyan lehet összerakni a forrásokat. Említett, hogy struktúrális alapokból lehet egyes ételeket erre a területre irányítani, meg más javaslatok is megfogalmazottak. De mikor fogjuk tudni, hogy mi váltja ki azt a 8 milliárd eurót, amelyet nem kaptunk meg? Hiszen ez az előfeltétele a Digitális Európa projekt végrehajtásának, meg a munkahelyteremtésnek, amelyről beszélt. Ugye a szavú hozzáférés tekintében biztos lehet benne, hogy a parlament támogatni fogja önt, és figyelemmel kíséri a dolgokat, hiszen a szavazóink, a választóink otthon a hazánkban újra is újra kérdezik, mi lesz a széles sávú hozzáféréssel. A távoli periférikus területek kiürülnek mert az emberek egyszerűen elvándorolnak onnan, hogyha nem lesz sávú hozzáférés. Nagyon fontos tehát a stratégia. Másodszorban jó dolog az, hogy az ICT-ről és a sávú hozzáférésről beszélünk. Úgy értékelem, hogy az európai lakosság fele nem tudja, el se tudja, hogy kell beinteni egy számítógépet. Hogy lehet az, hogy olyan régóta tanítják olyan az embereket erre, és mégis egyfajta technofóbia áll fenn. Szerintem az ESZÁ-ban kellene, hogy támogatást kapjon a felnőtt oktatás hazámban 2015-re. A teljes közszektor digitalizáltan működik. És a lakosság jelentős része viszont eh, nek oh, világőze sincs az ICT-ről, meg általában a, a, a számítógép vagy a web működéséről. Ezt komolyan kell vegyük, ezt a kihívást, különben nagyon dühösek lesznek a választóink ránk. Aztán még hat kommentáljam azt, amit mondott a nőkről és a leányokról. A, a legszegregáltabb, az összes ágazat közül a legszegregáltabb terület, munkavállaló terület az ICT, és az egyetemekre is igaz. Mert hogy a nyugati világban a számítástechnikában nem dolgoznak szinte egyáltalán nők. Romániában talán más a helyzet, de a, a nyugati, nyugat-európai államokban szinte egyetlen nő vagy leány sem tanul vagy dolgozik ICT területen. Holott ki kell aknáznunk a legjobb tehetségeket, vagy miért elégedett a komputer ágazat azzal, hogy a lakosság csak 48%-ának potenciáját használja ki. Ez nagyon különös. Különösen akkor, hogyha azt mondja, hogy egy millió üres ICT munkahely állna nyitva potenciálisan. Jó lenne, hogyha nők is elfoglalnák ezeket a munkahelyeket. Maria Köszönöm szépen, Maria Carvalho. Thank you, President, uh, Commissioner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, üdvözlöm Önt itt a bizottságban, és köszönöm szépen a beszámolóját, a magyarázatokat. A Horizont 2020 kapcsán az IKT-ra szeretnék kitérni, illetve egy kéréssel fordulok önhöz ebben a témában. Ahogyan ön is tudja, az IKT a második pillérhez tartozik, és egy olyan technológiáról van szó, amely átfogja a különböző disziplinákat, és minden társadalmi kihívást érint. A parlamentben nagyon nagy figyelemmel követjük ezek, ennek, a, ennek a fejlődését. Szerintünk a tudomány számára ez rendkívül fontos, nem csak a technológia számára. Bizonyos nehézségekbe ütköztünk akkor, amikor ezt az üzenetet át kívántuk adni a tanácsnak, és azt kérem öntől, hogy ezt az ambíciózusabb területet, az úgynevezett Fast Scheme támogassa. Aztán, ami a kiadványokhoz való nyílt hozzáférést illeti, azt kérjük a bizottságtól, hogy egy fenntartható üzleti modellt próbáljon megvalósítani a Horizon 2020-on belül a kiadványokat illetően. Itt nagyon fontosnak tartom a hozzáférést, a nyitottságot, illetve a, azt, hogy ezek a lehető legmagasabb minőségűek legyenek. A legjobb kutatókat kívánjuk bevonni, akiknek a legjobb folyóiratokban kell publikálniuk, és nagyon fontos ehhez a nyílt eh, publikáció stratégiája, ehhez egy fenntartható üzleti modellre van szükség, és mindenképpen meg kell győződnünk arról, hogy ez egy nyitott program lesz. A Horizon 2020-on belül ez a lehető legjobban megvalósítható. Köszönöm. Széle parol, kolléga Eller. Köszönöm szépen, Eller kolléga. So, thank you, Commissioner, for... Köszönöm, biztos hogy eljött Szeretném azt kicsit hangsúlyozni, hogy nem szabad abba a hibába esnünk, hogy egymást ostorozzuk, amiatt, hogy a tanács a Connecting Europe-pal csúnyán elbánt. Amit döntés született, az a plafon. Mi elfogadtuk a plafont a parlament részéről, de ezen túl még semmit sem tárgyaltunk meg. Tehát, ha megnézzük a Connecting Europe struktúráját, és beletesszük ebbe a struktúrális alapok forrásait, de és esetleg a szívesávra kevesebb pénz jut, másra több. A, ugye ezt kell megváltoztatni az Európai Parlament tárgyalási mandátum alapján. Tehát nem azt kell csak kérdezgetni, hogy hogy tehetett a tanács ilyet, hanem politikai tehát technikai dolgokról kell tárgyalni, mert a, és azt kérjük a tanástól, hogy bizonyos rugalmasságot biz, biztosítson, ami azt jelenti, hogy egyfajta alap jöjjön létre, ne a tagállamokhoz csorogjon vissza a végrehajtás. Tehát 80% lenne az alap, a visszatérítés meg valahol 30-45 milliárd között lenne. Gyakorlatilag ez politikailag azt jelenti, hogy ugye összegről nem tudunk beszélni, a spekuláció volna, ám elő tudunk irányozni tételeket. Tehát ez technikai kérdés. Vagy arról beszélünk, hogy más egyensúlyt teremtünk a Connecting europe belül, hatalmas jutodás alaptételeket felhasználva. Másodszorban százalékokban lehetne újra alokálni az alapokban levő pénzt, egyfajta preferencia napirendet meghatározva. Tehát az egy A oszlopban kapcsolunk más témákhoz, agrártémákhoz, struktúrás alaphoz. A return pénzek, tehát százalékok alapján előirányzatok lehetnek erre meg arra. A Digital Europe és a Connecting Europe lehetne az első számú prioritás ebben a rendszerben. A parlament ezt könnyen megcsinálhatná, hogyha elfogadjuk elvégben a plafonokat, és a kollégák mondjuk az agrár területen és a struktúrális alapon elfogadnák, hogy a Digital Europe az egyik legfontosabb elem, hiszen a vidéken élőkre van hatása legfőképp, meg a féle struktúrák teremt a életszínvonalak kiegyenlítésére. Európában, tehát első számú prioritás lehetne több témában. De ne csak szólógassuk egymást. Ez egyes, egy a oszlop előadója, meg a Horizon előadója kell, vesznek részt a vitában most, és tehát azért technikai dolgokat is azt kell tenni. Ne várjuk meg a bizottságot vagy a tanácsot. Most nálunk van a labda, éljünk vele. Grazie, la parola collega Pro. Köszönöm szépen, Pródi képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm biztos asszonynak, hogy ellátogatott ide. Nagyon-nagyon fontos dolgokról beszélünk itt. Egyre erősebben függünk ezektől a technológiáktól. Tehát nagyon fontosnak tartom az informatikai biztonságot, és általában olyan szempontból szoktuk ezt nézni, hogy külföldről milyen, vagy kívül, kívülről milyen támadás érhet minket, tehát szoftver szempontból, de inkább a hardware szempontot kéne előtérbe helyezni. meg kell nézni azt, hogy milyen módon lehet plusz információhoz jutni a, erről a hardware-ről. Mit tesznek ezzel kapcsolatban az Európai Unióban? Köszönöm. Grazie. Ultimo intervento. Köszönöm szépen, utolsó hozzászólás. Uvszkok asszony. Eh, tack för ordet. Ehm, Ja, eh, just nu Köszönöm szépen. Jelentéstevőként dolgozom az azonosítási jelentésen, és most abban a fázisban van az előkészítés, hogy találkozunk szakemberekkel. Hogyha össze kéne foglalnom ezeket a megbeszéléseket, illetve szemináriumokat, akkor azt mondhatnám, hogy nagy az elvárás arra vonatkozóan, hogy megfelelő javaslattal rukkoljunk elő. Azt várják tőlünk, hogy a növekedési, a munkahelyteremtési problémát, a belső piaci problémákat mind-mind megoldjuk, tehát óriási az elvárás velünk szemben. Ugyanakkor a másik oldalon találkozunk a tagállami képviselőkkel, akik úgy gondolják, hogy minden rendben van úgy, ahogy van, és jobb, hogyha kicsit távol tartjuk magunkat. Mindezeket figyelembe kell venni akkor, amikor egy jó javaslatot szeretnénk kialakítani. Természetesen még van némi időnk. Szeretném hallani a véleményét ezzel kapcsolatban. Mindig nagyon magas elvárásokkal, elvárásokkal indulunk, és aztán végén egy centét sem mozdulunk. Nem tudom, hogy van-e valamilyen mondandója ezzel kapcsolatban, valami bátorítót várok öntől. Non era il penultimo perché Madame Merkel... Elnézést, csak az utolsó előtti volt, mert még Merkis asszony következik. Dag, commissaris. Ik heb een vraag... Uh, uh, uh... Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, hogy kérdésem volna. Sajnálatos, hogy a Connecting Europe eszköz így csorbult. A parlament többet tett volna, többet investálna a digitalizációba, az, az okos hálózatokba, akár az energia megtakarítások érdekében is felhasználva ezeket, akár a telefon társasággal együtt lehetne működni olyan adatok, az okos mérőeszközök, fogyasztási órák digitalizálása érdekében. Tehát egy sor olyan az okos hálózatok révén meg, meg, adódó megtakarítást adódhatna, például a vasúti hálózatokat is felhasználva, vagy ilyet azokra vonatkozásában felhasználva ezeket. Tehát hogyan képzeli ezt az átfogó a napi rendet, és ez miképpen van összhangban az adatvédelmi szabályokkal. Merkis, óra, de parola. Köszönöm szépen. Most a biztos asszony következik. Parancsolj. Thank you, madam. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igen, az az érzésem, hogy hogy már három és fél éve ugyanazokról a dolgokról beszélünk, tehát nincs itt semmi új nincs szükség arra, hogy beszéljünk arról, hogy miért fontos a digitalizáció, illetve hogy hogyan kapcsolódik ez a portfólió a többi ágazathoz. Valóban ez a portfólió kapcsolódik az állampolgárokhoz, és véleményem szerint ez az egyik legfontosabb olyan terület, ahol az állampolgárok érezhetik a különbséget, érezhetik azt, hogy mit tesz az EU, tehát valóban a digitalizáció kapcsolódik konkrétan az összes többi területhez is. Ugye itt beszéltünk az energiáról, az egészségügyről, a kultúráról, és így tovább. Önök támogatását látom érzem, és azért nagyon hálás vagyok. Az a természetem, hogy ha kemény időket érünk, akkor annál inkább harcolok, úgyhogy a diplomatikusan fogalmazva nagyon meglep az, hogy a tanács olyan döntést hozott, mi szerint nem kihasználni kívánja a lehetőségeket, hanem visszatekint. Ez azonban reményt kelt. A múlt heti tanács azt kérte a bizottságtól, hogy mutasson utat az egységes digitális piac tekintetében. Miről is van szó? A digitális egységes piacról, és itt pedig most a problémákról szólunk. Még egyszer köszönöm szépen a támogatást, illetve a kreatív hozzászólásokat. Mm, természetesen jegyzeteltem, és megfigyeltem a javaslatokat, Emlékszem arra, amikor első ízben találkoztunk, és elmagyaráztam, hogy miről is van szó, mi forog kockán. Emlékszem arra, hogy arról beszéltünk, hogy digitalizálni kell Európát, Nem szabad, hogy előforduljon az, hogyha valaki vidéki területen él, akkor másodrangú állampolgár lesz a, a digitalizáció szempontjából. Éler úr, hogyha lehetőségeket nyújtunk az állampolgároknak, akkor nem szabad különbséget tenni sem korhatár, sem alapján, sem pedig az alapján, hogy hol lakik az ember, milyen, melyik tagállamban, vagy vidéki területen, vagy sem. És ez természetesen kapcsolódik az e egészségügyhöz, a kultúrához, az energiához. Ez pedig azt jelenti, hogy ha az ember itt különbséget tesz, akkor hibát követel, A Connecting Europe eh, Facility egy nagyon érdekes eszköz. Az Európai Beruházási Bankkal közösen hosszú, hosszadalmas ö, eh, ö, eh, tárgyalásokat folytattunk. 9,2 milliárd euróról beszélünk, és ennek célja, ennek a beruházásnak a célja kreatív felhasználás összességben, összesen már 80 milliárd eurós összegekről beszélünk. Tisztelt elnök asszony, ez pedig ezt az összeget kapcsoltuk a vidéki területekhez és olyan területekhez, amelyek általában nem érdekes célpontok a magánvállalkozások szempontjából. Véleményem szerint a tanács szempontjából ez egy hibás gondolkodás volt, hiszen néha abba azt az érvelést hangoztatták, hogy ezt a magán kell kezelnie, magán kell megoldania, de ők nem profittermelő tevékenységekbe nem fognak bonyolódni. A mi felelősségünk itt a társadalmi költséghatékonysági megközelítés, és el tudom magyarázni, hogy miért jó az, hogyha beruházunk erre a területre, és itt van az elektronikus egészségügy, az energia, és így tovább. Most kevesebb, mint 80 milliárd euróról beszélünk, amely vidéki területeken elköntendő, és miről is van szó, teljesen helyesen azt láttuk, hogy 9,2-ről egyre csökkent a költségvetést, tehát ez azt jelenti, hogy nem értették meg, nem értettük meg, hogy miről is van szó. Föltettem magamnak is a kérdést, hogy esetleg nem adtunk megfelelő magyarázatot. Azt a tanúságot kell levonni, hogy más megoldást kell találni, és ahogyan önök is mondták, ezt javasoltam önöknek, illetve mindenkinek, aki részt vesz ebben a folyamatban, kollégáknak, szakbizottsági elnököknek, a frakciók elnökeinek. A struktúrás alapok segítségével pénzügyi hozzájárulást lehet létrehozni, ez, ez az opció egyre érdekesebbé válik, hogyha az IKT lesz a negyedik ö, tematikus prioritás a strukturális és beruházási alapok szempontjából. Hogyha ez megvalósul, akkor a tanács érvelését követjük, hiszen a tanács tette erre javaslatot, de én is nagyon remélem, hogy önök is aktívak lesznek, illetve tisztában vagyok azzal is, hogy a Lisszaboni szerződést követően önöknek sokkal nagyobb lehetőségük van arra, hogy az ilyen jellegű folyamatokat megfelelő irányba tereljék. Valóban nagy kihívás előtt állunk a következő hónapokban, még a nyári szünet előtt. Létfontosságú, kritikus időszakról van szó, meg kell ragadni a lehetőséget, és és nem szabad a digitális menetrendben különböző nyelvet beszélnünk. Most pedig a kérdésekre, megjegyzésekre reagálnék, gondolatokra, illetve kreatív javaslatokra. Valóban a tanács látja, hogy mennyire fontos a digitális egységes piac, a kommunikáció illetve a jövő gazdaságának oxigénjéről beszélünk, amikor erről van szó. Természetesen a tanácsnak ezen kérésének megpróbálunk eleget tenni, és a következő tanácsra megpróbálunk egy úgynevezett blueprintet létrehozni. Pilár kérdezett erre rá. Jelenleg próbáljuk az ötleteket föltárni, megvizsgálni, és egyértelmű, hogy az Európai Unióban a távközlési piacról beszélve azt látjuk, hogy 27 különböző távközlési piacsal van dolgunk, más szóval fragmentációt tapasztalunk, A fragmentáció pedig azt jelenti, hogy az ügyfelek választási lehetősége korlátozott, az üzleti vállalkozások számára, mint például a távközlési cégek számára, számára nincs meg a lehetőség arra, hogy egy Európai Uniós piacon lépjenek föl, és ennek megfelelően ruházanak be, innovációkkal rukkoljanak elő, illetve világszinten versenyezzenek. Ezt össze lehet vetni, vagy hasonlítani lehet a banki tevékenységekhez. Ugye itt a bankunió javaslatát hallottuk. Hogyha egy olyan javaslat születne, amely ugyanilyen megközelítést alkalmaz, tehát teljesen létrehozná a digitális kommunikációban az egységes piacot, ez mindenképpen 110 milliárd euróval ö, lendítené föl az éves gazdasági adatainkat. Tehát szerintem meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, a tanács ezen jellegű javaslatának eleget kell tenni. Együtt fogok működni önökkel a következő időszakban, hogy még az októberi ülés előtt valóban meglát, megláthassuk, kialakíthassuk a saját álláspontunkat. Ami pedig a lányok, nők részvételét az IKT szektorban illeti, valóban azt látjuk, hogy több érv szerepel. Egyrészt szükségünk van a nőkre, a lányokra ebben az ágazatban, miről is van szó eddig nem aknáztuk ki ezt a lehetőséget a lakosságnak, ezen rétegére nem összpontosítottunk, és itt nagyon fontos a korai fellépés, az általános iskolákban kell indítani a tevékenységünket, és egyértelművé kell tenni, hogy körülbelül a tíz éves korosztálynál azt látjuk, a lányok és a fiúk ugyanannyira ügyesen kezelik ezeket a, az eszközöket. Fontos, hogy ez a karrierjük során ugyanígy legyen. Amikor a lányok részvételéről beszélünk az IKT szektorban, akkor tehát fontos a korai fellépés, és az iparral, illetve az egyetemekkel közösen egy koalíciót hoztunk létre. Azt kérjük a cégektől, az ipar résztvevőitől, hogy fogják össze az erőfeszítéseiket, és próbáljanak meg kialakítani egy stratégiát arra, hogy hogy lehet a jelenlegi elfogadhatatlan fiatalsági munkanélküliségi adatokat csökkenteni, hiszen tudjuk, hogy az IKT területén mintegy 1 millió munkahelyet teremthetünk 2015 előtt. Ez feladatunk, ez azt is jelenti, hogy aktívan kell föllépni. Hannoverben egy ilyen megállapodás született, és itt az SAP kiváló munkát végzett, meg kell nézni, hogy mi hiányzik az önéletrajzból. want to find a good job. So... Uh, Így aztán kitérhetünk a felhő vagy a cloud stratégiára. Szilvi említette a konkrét ügyet. A bevezetőmben érintettem ezt, és azt kifejeztem azt a reményemet, hogy Pilár mielőbb beterjeszti a jelentését, és akkor tovább léphetünk, hisz rendkívül fontos téma ez, melyel foglalkoznunk kell. Tegnap este volt Thomas Ilvers elnökkel találkozom, aki a magas szintű munkacsoport elnöke a cloud témájában, és kifejtette nekem, hogy terveik szerint a következő ülésre, néhány hónap múlva, még kifejezettebben kiemelik azt, hogy miről is van itt szó. Az ilyen munkacsoport, ugye a részt elnök vezetésével rendkívüli eredményeket hozott, tehát tovább kell vinnünk a cloud stratégiát, hiszen, ahogy elmondtam, rendkívül fontos a kkv szempontjából. Költségmegtakarítás szempontjából is, meg kapcsolódik a, a, a cyberbiztonság kérdéséhez. És most csak átugrálok a többi kérdésre. Említette valaki, hogy nagyon sok európai még életében nem járt a weben, a, például Olaszországban 40 százaléka az olasz lakosságnak életében nem ment fel a hálóra. Ez jelzés számunkra mutatja, mennyire fontos hangsúlyozni. Sokszor azért nem mennek az emberek mert nem bíznak benne, vagy azt gondolja valaki, hogy ez, neki ez nem fontos, nem elég biztonságos. Világosá kell tennünk, tehát például az olasz kormány ez esetben feladata ez, illetve a digitális napirend, menetrend olaszországi felelős miniszterének feladata, hogy rávegye állampolgárokat, hogy megértsék milyen előnyei vannak az internetnek. Ám ehhez ki kell emelnünk a cybersecurity fontosságát, azt, hogy a világháló használatának milyen biztonsági garanciái vannak. Cecilia Malmström és Keti Estennel a hármasban a bizottság részéről kísérjük figyelemmel azt az irányelvet, mely remélem a parlament támogatására is számot tarthat, és amely ha elfogadásra kerül időben, akkor nagyot lendíthet a dolgon. Reméljük, hogy az irányelvet felelős jelentéstevő kinevezése kerül mielőtt. Just talking about um, um Mrs. Cavaglio. Cavaglio asszony a publikált cikkekhez való nyílt hozzáférést említette. Göteborgban volt nem, most egy, tegnap egy, egy konferencia, ahol kutatók, világszerte dolgozó kutatók kérték a szabad hozzáférés biztosítását. Elszalasztott lehetőség volna, ha most nem erőltetnénk ezt a témát, és nem jutnánk valamiféle megoldásra. A széles hozzáférés költségcsökkentéseire megra vonatkozó javaslatot most készítjük, Ugye az nagyon bosszantó, mikor egy, egy föl, fölássák az, az utakat, az utcát, hogy le, lefektessenek mondjuk gázcsöveket, aztán betemetik, aztán újra föltúrják az utcát, hogy a szélesebb hozzáférés kábeljeit tegyék le. Úgyhogy 10 milliárdokat lehetne megtakarítani azzal, hogyha koordinálnánk az infrastruktúrás beruházásokat és a, a, a, a vezetékeket egyszerre összehangolva fektetnénk le. Ez persze is hogy a beruházásokat összehangoljuk Európa szerte. Ez része lesz az októberi kezdeményezésnek, amely rajta van a listán, amelyen foglalkozunk. A 2020-as horizont stratégia. Ez a gyors és nyílt támogatási rendszerekre koncentrálja tevékenységét Pródi képviselő tett fel erre vonatkozó kérdést, hogy a hardware és a cyber biztonság pont összekapcsolása tekintében mondhatom, magas helyen szerepel a rangsorban, mert ha nincs biztonság a webben, akkor nem lesz, nem fog terjedni a web használata. Úgyhogy ez nem csak európaiakat érdekli, hanem, hanem másokat is, és bizony keresik sokan a, a, a rendszer gyenge pontjait, úgyhogy a biztonság fontossága az egy nyilvánvaló nagy fontosságú téma. Tehát a legmagasabb politikai szinteken foglalkozunk, foglalkoznak más államokban is a cyberbiztonságával. Látnunk kell, hogy a számítógépes bűnözés és bűnözés. Nem szabad semmiféle bizonytalanságot megengednünk egyetlen szakpolitikában sem. Az elektronikus személyazonosság az elektronikus tranzakciók előfeltétele a szabályozás. Ösztönzi majd a digitális szolgáltatások felhasználását, és ez persze a versenyképességünkre is hatással lesz, ami viszont a digitális piac kibontakozásával kapcsolatos. Judit említette a Smart Cities projektet, illetve ennek technológiai vetületeit, meg azt, hogyan lehet az energetikai, közlekedési és digitális ágazatokat összekapcsolva a 2020-as stratégiát sikerre vinni, energia, kapcsolva persze a klímaváltozás elleni harc az interoperabilitási követelmények kell, hogy megvalósuljanak ahhoz, hogy a városok össze tudjanak működni, és a többféle felhasználású infrastruktúrális projekteket kiaknázzák. A best practices cseréje rendkívül fontos a városok ebben a tekintetben is. Köszönöm. Bene, grazie, Commissario. Köszönöm, köszönöm szépen, biztos asszony. válaszai nagyon kimerítőek voltak, megköszönöm szépen, hogy eljött ide, megköszönöm a válaszait. A következő hónapban, hónapokban fogadjuk, folytatjuk a közös munkát, és előbb-utóbb egy következő ülésünkre is meghívjuk majd. Köszönöm szépen! Bene, proseguiamo con i nostri lavori, dando la... Folytassuk a munkát. Úvszkok asszonynak adom meg a szót. Arra kérem fel, hogy számoljon be az Európai Parlamenti Küldöttség útjáról a Dohai éghajlatváltozási konferenciára december 3-ától 8-áig járt ott. Köszönöm szépen, megköszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszámoljak erről az útról. Három hónapja jöttünk vissza Dohából, és azt hiszem, hogy érdemes röviden beszámolni arról, hogy mi is történt ott. Azt hiszem, hogy a jövő beli um, ilyen küldöttségekre majd jobban fel kell készülnünk. 15-en utaztunk, többen innen az Itréből. Hat napig voltunk Dohában, nagyon sok találkozunk volt, találkoztunk a bizottsággal, a bizottsági munkatársakkal, a tanács képviselőivel, a ciprus és az ír elnökség képviselőivel, és még számos más tanácsi szakértővel. Aztán a katari vezetőséggel is találkoztunk, kínaiakkal, japánokkal, brazilokkal, illetve számos más ország képviselőjével is folytattunk tárgyalásokat. A kínai miniszterrel folytatott beszélgetésünkben azzal nyitott a kínai miniszter, hogy elképzelhető, hogy a kínaiak és bevezetnek egy kibocsátás kereskedelmi rendszert, és ez akár érintheti a légi forgalmat is, a légitársaságokat is, ez újdonság. A Környezetvédelmi Bizottság illetékes abban az ügyben, hogy ezt megvizsgálja. Networking szempontból volt nagyon fontos még ez a ez a konferencia, voltak saját szervezésű rendezvényeink, szemináriumjaink, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a klímaváltozást megelőzni. Nagyon sok civil szervezettel találkoztunk. Sok workshopra, műhely munkára is sor került, ahol az ipar és a társadalom képviselőivel találkoztunk, stb. Nos, mi is volt mindennek az eredmény? Hát eléggé elkeserítő volt sokszor, de összehasonlítva a korábbi találkozókkal azért annyira elkeserítő mégsem volt. A megállapodásnak ugyan nincs túl sok aláírója, de ez egy, egy kötelező érvényű megállapodás, az ENSZ klímaváltozásról szóló okmányát kiterjesztettük meg, hosszabbítottuk, hát nagyon fontos státuszú kötelező érvényű, jogileg kötelező. A kérdés csak az, hogy az egyéb kibocsátási jogokkal mit teszünk, a kiotói jegyzőkönyv fényében nagyon nehéz lesz ezekkel kereskedni, ezeket felhasználni, de ezzel kapcsolatban is nyilván el lehet érni majd eredményeket. Az EU azt kérte, hogy egy munkatervet dolgozzanak ki az idei évre, és így lezár, így egy javaslatban megállapodhatunk, amit 2015-ben lezárhatunk. Ez azért fontos, mert lesz egy lesz Európában egy klímával foglalkozó csúcs találkozó. Ez olyan szempontból fontos, hogy a rendszert hogyan tudjuk kezelni. Az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamentek képviselői is segíthetnek ebben a munkában. Tehát 2015-ben lesz egy konferencia, és utána Vars, illetve előtte pedig Varsóban lesz egy csúcs találkozó, tehát hazai pályán. Ott lesznek a világ legnagyobb politikai vezetői, vagy legfontosabb politikai vezetői, és utána pedig 2015-ben Franciaország lesz a rendező ország, és az a terv, hogy addigra egy igazi megállapodást hozunk lehető alá. A sok idő addig már nincs. A kérdés az, hogy Európa hogyan tudja, hogyan tud eleget tenni ígéreteinek. Fontosnak tartom, hogy megfelelő módon elemezzük és értékeljük ezt a konferenciát. Hát ilyen áttörő újdonságról nem számolhatok be, de azt hiszem, hogy mindannyian jó úton indultunk el. Egyébként egyéb fontos döntések is születtek, ezek persze nem kerültek az újságok címlapjára. Az EU intézményeiben, a parlamentben, a bizottságban és a tanácsban azon kell munkálkodnunk, hogy megfelelően felelősen tudjuk eljárni. 2013 az igazság első igazi pillanata, aztán 2015-ben lesz egy csúcs, ahova eljön Ban ki és a különböző állam és kormányfők, az is meghatározó pillanat lesz, és aztán 2015-ben pedig Franciaország pedig egy klímaváltozással foglalkozó csúcs találkozónak ad majd otthont. Akkor egy olyan egyezményt kell kidolgozni, amit mindenki támogat. Köszönöm szépen! Megköszönöm a kollégáimnak, hogy támogattak a, a jelentés megalkotásában. És hát felmerül a kérdés, hogy mit tesz a parlament és a bizottság az elkövetkezendő 7-8 hónapban. Azt hiszem, hogy további lehetőségre, további lépésekre van lehetőség a Varsói csúcs előtt. Meg tárgyalhatjuk például azt, hogy hogyan lehetne még egy plusz hálózatot kidolgozni az ipar és a környezetvédelmi bizottságok között, ez akár felvezetője is lehet a következő csúcsnak. Nem feltennül kell ezt úgy megtenni, hogy az emberek el is utaznak erre a találkozóra. Egyébként is lehet erről beszélni. Nem kell novemberig várni ezzel. Novemberben novemberre ugye el kell készíteni a parlament mandátumát, de addig is komoly munkára van szükség. És azt hiszem, hogy így kidolgozhatunk egy tervet, amely, egy olyan tervet, amely ugyan realisztikus, de ambiciózus elemekkel rendelkezik. Elnök, köszönöm szépen! Nem sokára érkezik Öttinger úr, hogy kb. még 10 percünk van. Kárvályos. Köszönöm. Elnök asszony. Része voltam a parlamenti delegációnak, és ahogy képviselőtársam már elmondotta, a fő konklúziók a kiotói protokoll második commitment szakaszára vonatkoztak, illetve a finanszírozásra vonatkozó néhány döntés is megszületett. Ez a brit és a német kormány a fejlődő országok támogatásáról szóló eh, a COP döntése is nagyban segítette ezt. Ugyanakkor a tartalmi szempontból nagy előrelépés nem született a kiotai jegyzőkövel kapcsolatban. Inkább eljárásbeli kérdésben született előrelépés, meg a naptárban. Tehát még nyitva áll nagyon sok kérdés és a Durbani platformot nem sikerült még igazi tartalommal feltölteni. Ez persze Európa számára lehetőséget is teremt arra, hogy elsőként lépjem, és a számunkra fontos elemeket beletegye a platformba. Azt mondott, kértük, mondottuk, hogy a, a kiotói jegyzőkönyv koncentráljon a, az éghajlatváltozásra, változásra, ugyanakkor az ipari versenyképességet nem hangsúlyozza eléggé egyesek szerint. Lehetne tehát egy olyan modell eh, elsőként lépni, amely összehangolja a versenyképességet, ipari és egyéb versenyképességet a eh, éghalat változási elleni harccal és az ellátás biztonsággal. A bizottság tehát az Európai Parlamenttel együttesen felkészülhetne egy ilyennel. A két következő COP ülés Európában lesz, lehetne a mi gazdaságaink számára fontos elemeket megjelenteni, tehát ebben az anyagban is elsőként lépni, mint mondottam. Köszönöm szépen. Két percet kérem mindenki tartsa be, mert különben megvárakoztatjuk őt Inger utat, Jordan asszony. Govorila o tem, kaj se je dogajalo in kakšno je stanje, ker je bilo dovolj dobro pripravljeno. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kiváló volt a beszámoló, amit a kollégától hallottunk. Folytatni kell a munkát, a parlamentben mindig is készülni fogunk, a tárgyalásokra, egy évvége felé úgy érje el ugye ez mindig a csúcspontját. Azt szeretném kérni Szartori elnök asszonytól, hogy az Európai Parlamentben próbálja meg azt elérni, hogy az ITRE ugyanolyan érdemi munkát végezzen ebben, mint az MV, mindig meg van egy kis feszültség ugye a két szakbizottság között. De jó lenne, hogyha időben tájékoztatnánk arról az elvét, hogy mi is ugyanolyan jogokat vindikálunk, mint ők. Elnök, köszönöm szépen, hát valójában itt a frakciókon nyúlik a fele, nyugszik a felelősség. Köszönöm, Elmer kolléga. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy a valóságról megfeledkeztünk. A valóság pedig az, hogy jelenleg 1200 új széntüzelésű erőmű van a világon, és ezek a periódikus konferenciák teljesen olyanok tűnnek, mint hogyha önjelölt szakértők egymással beszélgetnének, a külvilágra pedig semmilyen hatásuk nincs, senki nem törődik velük, senki nem foglalkozik velük, és az IPCC részéről azt hallottuk, hogy 17 17 évre vonatkozóan nincsenek globális felmelegedési stati, statisztikák, hogyha valóban eredményeket akarunk elérni ezen a területen, akkor nem lehetne a Strasbourg és brüsszeli közötti ingázás kapcsán csökkenteni a CO2 kibocsátást, és egyébként pedig miért nem küldünk képviselőket ezekre a konferenciákra? Pradi. Köszönöm, Prodi úr. Köszönöm, elnök asszony. Én úgy vélem, hogy teljes mértékben újra kéne gondolni az álláspontunkat. A kiotói jegyzőkönyv formálisan még mindig létezik, de egyre kevesebb ország tartja is magát ehhez. Én egyébként azt gondolom, és ez egy általános jellegű észrevétel, hogy alaposan el kell gondolkodnunk ezeken a kérdéseken, hiszen a kiotói jegyzőkönyv a bali megállapításokról nem igazán rendelkezik, tehát egy vitát kéne erről tartani. Azt hiszem, hogy ez kéne, hogy legyen a kiindulási alapja egy globális egyezménynek. Hogyha meg nincs meg a globális egyezmény, akkor B-tervre van szükség. A globális egyezmény az A-terv, de hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor gondoljunk egy B-tervre is, de az A-terv, anélkül, hogy a bali nyilatkozatot politikai vizekre terelném, nem veszett minket sehova. Köszönöm, Odi képviselő. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném támogatni jó kolléga javaslatát, mi szerint nagyon fontos, hogy politikai vitát szervezzünk ebben a témában, hiszen nagyon jól látjuk, hogy a jelenlegi jelentés, amely a megújuló energiaforrásokkal foglalkozik, egyáltalán nem könnyű e- e- a politikai irányvonalat meghatározni, és ez még mindig várat magára. Az előző mandátumban láttam erre példát, tehát a, a 3x20-as célkitűzést ugye meghatároztuk, a a parlament részéről. Nagyon nehéz volt az állam és kormányfőkkel ebben megegyezésre jutni. Most pedig a választások előtt, a 2014-es választások előtt nagyon fontos, hogy az összes dokumentumot, anyagot előkészítsük, és a következő parlament, a következő bizottság meghatározza az Európai Unió politikai iránymutatását, irányvonalát, és ahogy mondtam, ez még mindig várat magára, pedig ez nagyon is hatással lesz az üzleti vállalkozások versenyképességére, illetve a növekedésre, valamint az Európai Unió világban betöltött szerepére. Tehát nagyon fontos politikai vitát szervezni ebben a kérdésben. Grazie, kollega Diades. Köszönöm, Odi úr. Most pedig szeretném üdvözölni Öttinger biztos urat, aki időközben befutott. Megköszönöm, hogy rövidre fogták a kollégák a Dohával kapcsolatos észrevételéket, és most üdvözlöm Öttinger urat. Bene, diamo allora a szakbizottság nevében üdvözlöm Öttinger biztos urat. Ő az energiaügyi biztos. A struktúrát párbeszéd keretében látogatott el ide. Arról fogunk beszélni, hogy együtt mit tehetünk. Parancsoljon, biztos úr. Olyan 15 perc van. Verehrte Frau Vorsitzende, meine sehr... Tisztelt elnök köszönj. hölgyeim és uraim képviselők! Először is szeretném megköszönni önöknek, hogy azzal a javaslattal éltek, miszerint az offshore biztonságra vonatkozó irányelv hozzájárulásokat adták. Ezzel nagyon fontos téma, mármint a környezetvédelem szempontjából fontos téma kerül előtérbe. Jól tudjuk, hogy a szükséges olajkitermelés a mi, az európai területeken is, tehát a Balti-tengerben, a Földközi-tengerben és a Fekete-tenger térségében is nagyon fontos igényt, nagyon komoly igényt tart a deregulációra, és ugyanakkor a, a megelőzése vonatkozó szabályokra is. Ez nagyon fontos előrelépés az energetika európai tétele irányában is, meg a környezetvédelem közösségi témával, témájával emelés érdekében is. Ezért vagyok nagyon hálás például a Füle biztos kollégámnak. A munka súlypontja ez évben a következő területekre esik. Azt szeretnénk, hogyha a 2020-ról 2030-ra terjesztenénk ki a perspektívákat. Tudnék, ha energiapolitikusokkal beszélünk, illetve gazdasági szakemberekkel, újra és újra elhangzik, hogy nincs hosszú távú tervezési biztonság jelenleg. Változatlanul a 2020-as célok betartására koncentrálunk, és ezre vonatkozó előrehadási jelentéseket írunk. Tehát ez változatlanul ebben a perspektívában történik a tervezés, ám eljött az ideje annak, hogy európai energia, stratégia és éghalatvédelmi stratégia 2020-ra utáni kitekintéssel is megvalósuljon. Tudnélik, ha nincs ilyen stratégia a 2020-as után időszakra, akkor a közös éghalat védelmi politika és energiapolitika története véget ér. Tudnék, a fragmentált piacokon a megújuló energiaforrásokra való átállás is különféle ütemben halad, és végül az lehet mindenek az eredménye, hogy a CO2-es kibocsátások csökkentésre vonatkozó politikánk is haszontalan marad, illetve nem lesz hatásos. Ennek érdekében a bizottság egy zöld könyvet terjeszt elő holnaphoz egy hétre, szerdán, mert Hildegard is jó magam, Hildegard kollégám is jó magam dolgoztunk ki, és amely bizonyos célokat határoz meg, egy sor kérdést fogalmaz meg, és ezzel egyfajta vita indító anyag a parlament számára is. Azt szeretnénk, hogyha a megfelelő konzultációk alapján, ugye Dublinban lesz egy informális tanácsülés húsvét után, meg a közvetvédelmi tanács és az energiaminiszterek tanácsának egy közösen szervezett ülése, még ebben az évben, és az év végéig egy jogalkotási javaslattal állunk elő. A kérdés az, hogy mind a három célra szükség van-e, tehát a CO2 kibocsátás csökkentésre, amellett az új megújuló forrásokra való átárásra egy cél, és még ezen túl energiahatékonyságra hatékonyságra vonatkozó cél. Tehát a hármas célrendszerben kell gondolkoznunk. A zöld könyv egyén súlyú, ugyanolyan fontos tartja a biztonság, a fenntarthatóság és a megfizethető energia szempontjait. Tehát a megfizethető gáz és e- elektromos áram árak szempontjait is fenntartja. Az vitathatatlan, hogyha a, a 80%-os CO2 csökkentési célt komolyan vesszük, akkor 20%-ról magasabb csökkentési értékre kell állnunk 2030-ig. Az vitatott kérdés ugyan, hogy egy konkrét célt kéne-e meghatároznunk a megújuló energiaforrások arányát illetően. Én itt válok mindenféle megoldásról, de szerintem az energiapolitikánk több kell legyen, mint egy pusztán CO2 csökkentési stratégia, bármilyen fontos is legyen ez. Tudnék, szükség van innovációra és új technológiákra ezeket is meg kell célozzuk. Ezért ezt a történetet tovább kell vigyük méghozzá megülő energiaforrások arányának bővítésére. Szoláris energia, szélenergia, napenergia, biomassa, föld, hő, energia és a tenger hullámzásból származó energia is részekkel legyen. A kutatásnak és a projekt végrehajtásnak is. Tehát a tenger energiát Franciaországban és Skóciában, meg Írországban nagyon komolyan veszik, nagyon nagy potenciálja van a, a tenger hullámenergiának. A kérdés pusztán az, hogyan nézzen ki ez a megújuló energiaforrás cél. Ez egy általános cél legyen -e, egy közlekedési cél, egy, egy elektromos áram van meghatározott cél, tehát ezek kell eldőjenek a következő hónapok vitájában. Általában véve, a legkomolyabb aggály szerintem a következő kérdésben áll. 2007-ben minden tagállam jóvá hagyta e kérdéseket, ám a kérdés az, hogyan lehet integrálni 28 tagállamot, és hogyan lehet a parlamentben lehetőleg nagy többséggel integrálni ezeket a politikákat. 2013-ig kidolgozza a javaslatát a bizottság, amely a következő parlamenti ciklus indító témája lesz. Tehát 2014-ben a parlamenti választások után ezzel foglalkozni hivatott. Fontos, hogy mi vagy az utódaink a 2015-ös tanácskozás során 2030-ig jó célokat határoznak meg, és ezeket tartani tudják. Úgy tűnik számomra, hogy politikailag legizgalmasabb kérdése az energiastratégiának és a, és a klímastratégiának éppen ebben áll. Ugyanakkor az, az energiát és az éghalatvédelmet egyforma súlyúnak tartom, ám számomra az energiapolitika nem csak az éghalatváltozás elleni harc egyik kiszolgálója, hanem egy ön, önálló ágazat is. Tehát megvannak a maga társadalmi, szociális kihatásai, a megfizethető energia, és ipari, gazdasági súlyú kihatásai is. egy egyre fokozódó globális dimenzióban. Azt szeretnénk, hogy az energia belső piaca, illetve a jogszabályok végrehajtása, meg a belső piac kiteljesítése egy második súlypont lenne, és azt gondoljuk, hogy a piac tervezés témája tehát az a kérdés, hogy milyen tagállami beavatkozásokat engedünk meg egyáltalán a belső piaci szabályainkba, megfelelő iránymutatások révén a bizottság részéről, amely összeegyeztető a versenyszabályainkkal és a támogatási szabályainkkal, és ugyanakkor hatásos is. Tehát ez a piac tervezés, különféle mechanizmusok, és ez azt is jelenti, hogy a piaci tervezés voltak éppen eltérés a belső piac szabály, szabályai és mechanizmusa alól. Mert a belső piac átláthatóság, piaci mechanizmus és állami beavatkozás hiányán alapul, tehát a be, minden állami beavatkozás, közvetlen beavatkozás, vagy akár közvetett beavatkozás végül is a belső piac szabályi ellen szól. Semmilyen szakmai hátrány vagy előny nem engedhető meg a belső piacon. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy teljesen tiszta belső piacon nem lennének beruházások jelenleg. A megújuló energiaforrású még nem versenyképes tisztán piaci alapon. Ugyanakkor a backup kapacitások témája is, a gázerőművek is ide sorolhatók, és például, hogyha Nagy-Britanniát említjük, az új atomerőművek, ugye 30 éves ö, fix tarifákkal működnének. Ez mind-mind piac tervezés, azaz beavatkozás a tiszta piaci mechanizmusokba. Amikor alumínia kollégám és én az esetleges támogatások ö, megengedési vagy engedési mechanizmusát kell kialakítsuk. Ez nagyon izgalmas kérdés lesz majd a közeljövőben. Aztán erősebb szeretnénk konvergálni az egyes tagállami megújuló energiaforrások bővítésére vonatkozó támogatások rendszerét. Egy, vannak jó tapasztalatok, meg rossz tapasztalatok is e területen, ezeket is meg kell szívlelni. Nem arról van szó, hogy egy európai szinten mindent kiegyenítsünk. Vannak olyan közösségi, vagy közös ismeretek, melyekben jó példák lehetnek az egyes tagállami támogatási tapasztalatok. Az elmúlt hetekben nagyon sok kritikus írást kaptam a spanyolországi jogszabályváltozásokkal kapcsolatban. A Spanyolországban szabályozott árak vannak érvényben, a piaci résztvevők ugye beruházásokkal éltek, elektronos áramot termelnek, és ekközben veszteségesek. 29 milliárd eurónyi veszteség halmozott fel az elektromos ellátásban, vállalatokban. Csökkentették a naperőművekre vonatkozó befektetéseket, nem csak a tervezet, hanem a mostani beruházásokat is csökkentették. Ez oda vezetett, hogy a befektetők egy, egy szinte elfogadhatatlan gazdasági hátrány szenvednek itt. Aztán vannak más országok is, ahol hasonló lépések születtek, világosak tegyük, hogy a visszamenőleges hatályú beavatkozás nem engedhető meg. Németországban is ez az elektromos áram, árfék szerintem helytelen, nem elfogadható, akár alkotmány jogilag is kérdéses, tulajdonjogi szempontból elfogadhatatlan, és a hitelességet veszi el. Tehát ha valaki visszamenőleges hatája belenyúl a rendszerbe, elriasztja a befektetőket, a bankok nem adnak majd hitelt, és ez egész Európában egyfajta bizalmi válságot okozhat. Miközben az energia ágazatnak sürgetően több befektetőre van a szüksége, a hatékonyság, infrastruktúra, fejlesztés és sor egyéb cél szempontjából nagyon fontos ez. Tehát ezért fogom az év második felében az energiatechnológiákkal és innovációkkal kapcsolatos kutatási közleményünket kibocsátani, ahol az elmúlt évek tapasztalataiból, a, a, a, az ITER-t is beleértve, és egy sor más projektet, valamint a 2020-as stratégia céljait az elkövetkező 7 évre vonatkozóan kibontva ismertetjük majd. Ám ezzel zárnám is majd, mert szorít az idő bennünket, ám az atomerőművek stressztesztjéről még említést tennék, melyre kapcsolatban májusban fogunk egy előírás javaslattal előállni, amely az atomerőmű biztonság irányelv alapja lesz. Tehát ez lesz az atomerőmű biztonság alap, jog, jogi alapja, amely egy nagyon méreható és ö, függetlenségét határozza meg a felügyelő szerveknek, és aztán az év vége előtt még a, az atomerőmű által esetleg okozott károk biztosítási kötelezettségét határozza meg, illetve az atomenergia szempontjából, hogy ágazatában érvényesülő anyagi felelősség kérdéseit rendezi. Mert a tagállamokban különféle szabályok érvényesülnek e tekintetben, és a, foglalk, az biztosító vállalatok ágazatában folytatott tárgyalások alapján szükségét érezzük annak, hogy rendezzük ezt a kérdéskört. Ezt is egy általános biztosítói háttérrel és egy az anyagi felelősséget meghatározó biztosan meghatározó szabályozással, amely az egyenlő játékszabályokat és a befektetések biztonságát, az ágazat fejlődését szolgálja. Ezek a pontok vannak tehát a napirendünkön, és e nagyon fontos témákat szerettem volna felvetni e körben, amely nem csak napi aktualitással bíró témákat jelent, hanem a 2030-ig terjedő időszakra való kitékintéssel is fontosak, és ebben számítok az önök politikai tanácsaira. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm, biztos úr. Gondolom, elhiszik nekem, hogy nagyon sokan jelentkeztek szóra. Én szívesen megadom mindenkinek a szót, de ehhez be kell tartani a hozzászólási időt. Ha ezt betartjuk, akkor mindenki felteti a kérdéseit, és akkor mindenkinek tud válaszolni a biztos úr. Először is három percre, de Castillo asszony. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Önt. Biztos urolók annak, hogy ismételten eljött ide. Ez az ön szakbizottsága. Nos, azzal kezdte, hogy, hogy világosan kell fellépni az energiapolitikában. Itt nem klímaváltozási politikáról van, hanem energiapolitikáról. Persze az energiapolitika hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjenek a kibocsátások, és így átételesen hozzájárul a klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikához is, de Elnézést, hogy őszintén fogalmazom, mert így hiszem, de így hiszem, de sokszor túlszul ejtette a klímaváltozással kapcsolatos szakpolitika az energiapolitikát. Tehát egy egyetlen egy igazi szerepe volt az energiapolitikának, hogy csökkentse a kibocsátást, de szerintem az energiapolitika a energiaellátás biztonságával, az infrastruktúrákkal, az ellátással, az új energiaforrásokkal, az innovációval és az új technológiákkal van kapcsolatban. Azt hiszem, hogy így sokkal könnyebben felfoghatjuk a dolgot. Mostanáig sokszor előfordult, hogy nem így alakultak a dolgok. És amikor szociálpolitikáról beszélünk, akkor nyilván ide tartozik az energiapolitika is. Ott van például az elektromos áram. Mi történik akkor, hogyha egy gyár azért nem tud termelni vagy működni, mert nincsen meg az a energia? Vagy mi történik akkor, hogyha energia hiányában nem működik a tömegközlekedés? Tehát hihetetlen szociális következményei lennének, hogyha nem működne megfelelően az energiapolitika. Biztos úr, Kevés időnk van már csak a következő parlamenti választásokig. Igazából a nyári szünet után már semmilyen javaslatról nem tudunk szavazni, tehát ez nem ér el a parlamentig. Jó lenne, hogyha nagyobb karakterrel jelenne meg az energiapolitika. Milyen elképzelései vannak a bizottságnak említette a zöld könyvet, a nukleáris biztonsággal kapcsolatos anyagnyomon követését. Jó lenne, hogy egy kicsit világosabban látnánk, milyen javaslatai lesznek a bizottságnak, nem csak jogalkotási jelleggel. Hát, hát szerintem ősz után érkezett javaslatokkal már nem tud igazán foglalkozni a szakbizottság. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most Terezerére Madurel következik három perc agradecerle su presencia en esta comisión. Por nuestra parte, solo un... Köszönöm szépen, üdvözlöm biztos úrét a szakbizottságban. Néhány észrevételem lenne. Múlt héten Strasbourgban az energetikai infrastruktúrákkal kapcsolatos irányelvekről szavaztunk. Correra de Campos úr komoly munkát végzett, hogy a tanács és a parlament álláspontjait közelítse ebben a fontos témában, hiszen új energetikai infrastruktúrát kell rövid idő alatt megvalósítani. A közös európai érdekű projekteket ki kell választani, meg kell nézni, hogy mely projekteket tudunk finanszírozni a Connecting Europe Facility-n keresztül. Hát úgy tűnik, hogy az úgy tűnik, hogy felére csökkenhet a tanácsi javaslat alapján az európai energetikai infrastruktúrákra fordítható pénz. Hát meg kell nézni, hogy milyen prioritásaink vannak, illetve melyek az európai értéket képviselő projektek. A tanács úgy gondolkodik erről, hogy a Connecting Europe Facility-ről lehet még tárgyalni az, út, az iránymutatásokban, szó van arról, hogy milyen projekteket lehet potenciálisan finanszírozni, és megfogalmazzuk azt is, hogy mi alapján lehet kiválasztani ezeket a projekteket. Remélem, hogy ez segít majd a bizottságnak abban, hogy nyomokövese és figyelje a parlament és a tanács közötti tárgyalásokat. Nézzük a 2030-as klíma és energiacsomagot, az energiahatékonyságot, illetve a megújuló energiaforrásokat. A frakció úgy véli, hogy ebben a témában folytatni kell a munkát. Nagyon fontos, hogy konkrét indikátoraink, jelzőink legyenek, és hogy ezek kötelező érvényűek, érvényűek lehessenek. 2020-ra van három célkütőzésünk, és csak azt az egyet nem tudjuk teljesíteni, amelyik nem kötelező érvényű. Azt hiszem, ki kell állnunk a célkitűzéseink mellett, Aztán ami a klímaváltozást illeti, ahogy azt kollégám is elmondta, nem azért használjuk az energiapolitikát a klímaváltozás elleni harcra, mert túlszul akarjuk ejteni, azt mondta a kollégám, hanem mert úgy véljük, hogy így hasznosabb a dolog és hatékonyabb. Köszönöm, Turmes kolléga. Ich denke, mit Recht verweisen Sie auf die Problematik der bezahlbaren Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy teljesen helyesen utalt a kifizethető energia problematikájára. Hogyha szorosabban megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor azt látjuk, hogy az olaj és a gáz árak 2000 óta kilowatt egységenként gyorsabban növekedtek, mint az elektromos áram ára. A második fontos dolog, hogyha megnézzük a háztartásokat, akkor azt látjuk, hogy olajra sokkal többet költenek, mint elektromos áramra. Az elemzésünkben őszintén kell eljárnunk. Az olaj piaci árát nem nagyon tudjuk befolyásolni, de hogyha gázról van szó, akkor például észben kell tartani a van rejlő lehetőségeket, és ezen kívül pedig az elektromos áramba is be kell ruháznunk. Ez pedig azt jelenti, hogy van némi mozgásterünk, most pedig a válság időszakában nagyon fontos az energiahatékonyság szem előtt tartása és előtérbe helyezése. Hiszen ez az, ahol a költségeket gyorsan csökkenthetjük, Aztán van még valami, ami nagyon meglep engem, ez pedig az eurózóna, illetve Európa gyengeségéről beszélünk, azonban senki nem említi meg azt, hogy a GDP 4%-át olajra és gázra költjük jelenleg. 2000-ben ez csak 1%-ra rúgott. Tehát ez azt jelenti, hogy a tartalékok Európában kifogyóban vannak, az a világpiaci ár pedig növekszik. Az a 400 milliárd euró, amelyet olajra és gázra költünk évente Európában, nem ez az egyik legnagyobb gyengesége az európai gazdaságnak? Hogyha a kereskedelmi deficitet összevetjük Kínával, akkor körülbelül 120 milliárd euróról beszélünk, ilyen veszteségről, naponta, azt azonban nem tartjuk szem előtt, hogy az energia tekintetében mintegy 400 milliárd euróról van szó. Tehát a lényeg az energiahatékonyság, ami pedig az esélyegyenlőséget illeti. Jelenleg nincs esélyegyenlőség, hiszen a CO2 ára nagyon alacsony, ami pedig a napenergia erőműveket illeti, Természetesen biztosítást erre lehet kötni, Tehát, hogyha az új beruházásokra gondolunk, illetve arra, hogy hogyan teremtsünk egy, egyenlő játékteret, akkor mindenképpen oda kell figyelnünk a arra, hogy az atomerőművek biztonságosak legyenek, gondoljunk csak Fukushima példájára. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy hogyan lehet a balesetek károsultjait kompenzálni, illetve a felelősség kérdését is körbe kell járni, kicsit alaposabban, nem csak az, az áldozatok kompenzálására gondolva per tre minuti. Chichester úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, biztos úr, örülök, hogy eljött hozzánk. Nem is olyan régen egy módosítót fogadtunk el az atomenergia ter- területén, pozitív lépéseket követeltünk a tanástól. Ugye Turmes úr véleményét hallottuk, negatív véleményét. Kérem, kedves kolléga, most én beszélek, most én beszélek. Kérdés pedig az, hogy milyen lépéseket tesz majd a bizottság ezen módosító megvalósítására. Köszönöm. Szavéla kolléga következik. A Claude Turmes, κύριε Επίτροπε, Pragmati, Köszönöm szépen. igen, rám is nagy hatással volt az, amit Turmes úr mondott. Európában nagyon sokba kerül az energiák importálása, az energiák importja, meg kéne nézni azt, fel kéne tárni, hogy Európán belül milyen lehetőségünk vannak, gondolok a palagázra például. Turmes úr a kőolaj importtal kapcsolatban egész egészen negatívan vélekedik, tehát a harmadik országokból beáramló kőolajra gondolok. Föl kell tárni, milyen belső forrásaink vannak, és jó lenne, hogyha a zöldek véleményét megfelelően kezelnénk. Köszönöm, Szavella asszony, mondja az elnök. Most Jordán kolléga következik. Két perc. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak. Biztos úr igazi, töretlen párbeszédet tart fenn az Európai Parlamenttel. Említette a zöld könyvet, biztos úr, örültem annak, hogy említette azt, hogy racionalizálni kell a szakpolitikát, tehát egyértelműen meg kell fogalmazni, mik a prioritásaink, mik a prioritások nem szabad sok prioritást felsorolni figyeljünk oda a fenntartható fejlődése és a környezetvédelemre is. Tehát a versenyképesség és a szociális megfontolások egyszerre jele, legyenek jelen. Teljesen igaz az, amit Cavella asszony mondott, hogyha összehasonlítjuk az energiárakat Európában, és az Egyesült Államokban, akkor láthatjuk, hogy itt sokkal többet fizetünk az energiáért. A zöld könyv vajon foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne lecsökkenteni az energiárakat? Lenne még egy kérdésem. Szeretném tudni, hogy a B terv alatt mit értenek, mi történik akkor, hogyha 2015-ben nem születik megegyezés környezetvédelmi kérdésekről. Köszönöm, Tomszen kolléga. Grazie, signora Presidenza. Uh, I also want to uh, welcome you and... Köszönöm szépen, elnök asszony. És nagyon sok mondani valója volt a biztos úrnak, nekem lennének kérdéseim. említette, hogy jó lenne, mindenki ki tudna fizetni az energiaszámlákat. Hát nálunk komoly gond Európában a szegénység, az energia szegénység. Hát az energia ára attól függ, hogy az ember hol él. Például Kopenhágában, a lakásomban nagyon olcsó a fűtés, valószínűleg olcsóbb, mint az USA-ban. Néhány héttel ezelőtt volt egy demonstráció a bolgár parlament előtt, mert túlságosan magasak voltak az energiárak tavaly. Magyarországon jártam, és ha megkérdeztem az emberektől, hogy mi a legfontosabb politikai probléma, azt mondták, hogy az energiárak. A legszegényebb, az, az, a lakosság legszegényebb rétegei 10%-uk, jövedelmüknek 50%-át küld, költik energia szükségletük biztosítására. Tehát nagyon komoly gond az energia szegénység Európában. És jó lenne, hogyha egy igazi meghatározást is találnánk az energia szegénységnek. Említette, hogy a ciklus éjjelte előtt kéne pontot tenni erre a stratégiára. A másik kérdésem a zöldkövre vonatkozik. Ha jól értettem, akkor egyszer kijelentette, hogy a közös európai energiapolitika alapja kötelező érvényű célkitűzések kell, hogy legyenek. Láttuk, a, láttuk, hogy mi a különbség az energiahatékosság és a megülő, erő, megülő energiaforrások közötti célkitűzéseknek van, amelyik kötelező, valamelyik nem, ami kötelező, az működik. Jól, lennék, jól lenne, vagy örülnék neki, hogyha a következő stratégiában is lennének kötelező célkütűzések. Köszönöm, Pródi úr. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk. Biztos úr, mindig nagyon örülünk neki, hogyha itt üdvözölhetjük. A foszilis energia forrásokkal kapcsolatban lépéseket tett a kiola és egyéb finomítás, egyéb foszilis üzemanyagok finomítóival kapcsolatban voltak támogató lépések. Ez mennyire felel meg annak a politikának, hogy a megújuló energiaforrásokat kell támogatnunk? Aztán ugye beszélünk sokat az energiahatékonyságról, megújuló energiaforrásokról, de még nem beszéltünk az ehhez kapcsolódó finanszírozásról. Biztos úr, az Európai Parlament egyértelműen leteszi a garasát az eurókötvények mellett. Ez biztosítaná a finanszírozást, ezeket azonnal lehetne használni arra is, hogy a jelenlegi gazdasági válságból kilépjünk, és hát Ezek olyan beruházások, amelyeket később nem bánunk meg, ezek no regretek. Kérem, erre is figyeljünk oda, biztos úr. Elnök, köszönöm. Merkis képviselő. Ja, dank u commissaris. Uh, ik heb een, uh, een paar vragen. En de eerste is, uh, er is er... Köszönöm szépen, biztos úr. Van egy-két kérdésem. Először is. Úgy tűnik, hogy az energia termelés tekintetén nagyon sok kérdés merül fel, gondolok itt a foszilis energiára. Ez jelenleg viszonylag olcsó, összevetve más energiaforrásokkal. Mit gondol a közvetett vagy közvetlen támogatásról? ebben a témában. Aztán a második kérdésem. A Connecting Europe Facility kapcsán beszéltünk a több éves pénzügyi tervről. Nem lehetne egy smart gridet létrehozni az energiában, más, más úton is, nem csak a Connecting Europe Facility-vel, például Gondolok itt a vasúti hálózat kiaknázására. Tehát lehet ezzel, ez a kérdés egy kicsit körbe lehetne járni. Aztán egy harmadik megjegyzés. Több kolléga beszélt az energia szükségletről és az energiaszegénységről. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyt fejezzünk arra, hogy mindenki saját energiáját kitermelje, saját egyéni módok kiaknázásával. Azt hiszem, hogy ezt a lehetőséget is körül lehetne járni. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig is nagyon érdekes volt uh, az, hogy egy ilyen intelligens és praktikus, meg, pragmatikus megközelítést meghallgassak. Két érdekes megjegyzésem lenne. Az egyik, ez egy kis bátorság kell. Az energiapolitika politika és a CO2 kibocsátás kapcsán a megújuló energiaforrások még nem kompetitívek. Növekedés, munkahelyteremtés, ez a legfontosabb feladatunk, és azt hiszem, hogy szembe kell nézni az energia szegénységgel, ezzel, ezekkel kapcsolatos kihívásokkal. Turmes kolléga megjegyzései rendkívül fontosak, nagyon sokat tehetünk az energiahatékonyság területén, és jóval többet, mint amit jelenleg teszünk. Például saját országomban a Kelta Tigris idején az energia ára rendkívül magas volt, és azt hiszem, hogy jó lenne egy kötelező érvényű célkitűzést kialakítani a középületek, illetve a háztartások számára egy 30-40-50 százalékos csökkentést kellene megvalósítani, és jó lenne, hogyha valamilyen más tüzelőanyagra tudnának áttérni. Aztán a bizottság utalt az úgynevezett kék növekedésre, tehát a tenger hullámzása, valamint a szélenergia mind-mind kiaknázandó. Kíváncsi vagyok, hogy milyen célokat határoznak meg a jövőre vonatkozóan, illetve versenyképes lesz-e ez, hiszen ez nagyon fontosnak tartom. Illetve nagyon sok kitermelő cég arról számol be, hogy a jelenlegi technikai fejleményekkel nagyon sok olyan gáz és olaj tartalékot találtak, amelyek versenyképes módon kiaknázhatóak lennének a jövőben. Ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok a véleményére. Köszönöm, Kelly úr. Nibler asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, én is örülök, hogy itt van a szakbizottság vendégeként, és örülök, hogy mindig kitekint a napi aktualitáson túl a jövőbe is. Most is ezt tette, és jövő héten a zöld könyv is e, erről szól majd, hogy hogy néz ki majd az energia ellátás Európában 2030 20 után. Ezzel kapcsolatos a kérdésem, a jövővel beszélve, azért el kell gondolkozni is, hogy honnan jövünk, nem csak az, hogy hova tartunk. Korábban nemzeti monopóliumok működtek a legtöbb tagállamban, volt egy liber, egyik liberalizációs csomagot, egyiket a másik után fogadtuk el, egy, kettő, hármas számmal itt az EU-ban, és most ön arról beszélt, hogy a versenyszabályok átdolgozásával egy olyan a, a piac tervezés témáját is felveti, ugyanakkor az állami beavatkozás kérd, ügyében neki, és provokatív a kérdésem, hogy a liberalizációs európai politika lehet, hogy megbukott volna hogyha most a piac tervezésről beszélgetünk? Tehát, tehát, hogy nem értük el azt, amit terveztünk? Hogy megfordult a dolog? A másik beszélt a megülő forrás támaszkodó tagállami politikák és tárolókapacitások konvergenciáról. Itt most Herbert Roy jelentéséről szavaztunk ma, amely nagy többséggel került elfogadásra. Ez rögzíti a pozíciónkat, a jövő követendő irányokat illetően. Kommentálná ezt? vagy a parlamentből származó gondolatokat kommentálná a jövő heti zöld könyvvel való kapcsolatos, kapcsolatokat illetően különösen. Köszönöm, Kolászka Bovinszka asszony. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, biztos úr, akkor azt említette, hogy három célkitűzése van. Nem tudom, hogy ez három, célküzés, három célkitűzése, vagy alternatív elképzelései vannak a szakpolitikákról. A kollégák azt mondták, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezen célkitűzésekre, itt a ö, parlamenten belül is, de lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, ha azt mondanánk, hogy egy általános célkitűzésünk van. Tehát kérdésem, hogy mit gondol ebben a témában. Aztán a megülő energiaforrásokról is beszéltünk, kollégám említette, hogy a szénnel kapcsolatban nem ártan egy kis állami támogatás, hogyan vélekedik például a megújuló energiaforrások állami támogatásáról. Németországban elég sok gond adódott ebből, a magas beosztású bizottsági tisztségviselőkről, hogy 2020-ig a bizottság ki akarja vonni, vagy meg akarja szüntetni a megülő energiaforrások támogatását. Hogyha ez így van, akkor jó lenne, hogyha gazdasági szempontból életképesek lennének ezek az energiaforrások. Erről szól majd egy bizottsági anyag? Barroso úr és más biztosok egy úti terv kidolgozásán munkálkodnak a szénnel kapcsolatban. Ugyanakkor megvan az együttműködési dokumentum, amely nem illeszkedik az EU-Oroszország kapcsolatba. Kérdésem, hogy az úti tervemben lesz-e szó erről, a partnerség és együttműködési együttműködést nem lehet megterhelni a szénnel is. Köszönöm szépen, Hámsz Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, ma második tanulmány kaptunk az acél ágazat, illetve a Tians és belga atomerőművekben adódó technikai problémákról. Olyan acél anyag problémák merültek fel, amelyekkel nem is foglalkozik az európai stresszteszt, holott a problémák felmerültek. Arról is szól a tanulmány, hogy ki lehetett volna ö, ö, kutatni, hogy akkoriban a triansi atomerőmű építésekor egy már szerkezeti problémát fel is tártak, mégis beépítették ezt az acél elemet. Tehát ez felveti a kérdéseket, hogy vajon nem lehetette volna már az építés idején másképp értékelni a biztonságát ennek az atomerőműnek. Azt tudom már, hogy az atomerőmű stresszteszteket rendszerét nem javítják. Ám lehet, hogy a biztonsági sztenderdekre vonatkozó irányelv, mármint az atomerőművek irányelve, egy új formában kerülne beterjesztésre, ezt jelezték. Másrészt az atomerőművekre vonatkozó biztosítás, illetve anyagi felelősség kérdése új téma lesz. Ezt jelezte. Szerintem kiváló gondolat, mert úgy gondolom, hogy azok a kockázatok, amelyeket most éppen Belgiumban mérlegelnek, az újrakapcsolás vagy nem újrakapcsolás kérdésében, egészen másképp értékelni az üzemeltető ezeket a kockázatokat, hogyha a polluter pays elv alapján maga lenne anyagilag felelős a teljes esetleges anyagi kárért, amely előáll. Tehát, mikor várjuk, várjuk a, tervez, a tervezetet az anyagi felelősség tárgyában? Kárvály asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önt itt, biztos úr. Szakbizottságunk november végén szavaztunk a Horizont 2020 csomagról, azt hiszem, hogy egyhangú döntés született arról, hogy a Challenge for Energy költségvetési sort támogatni kell, tehát ez azt jelenti, hogy ebben a költségvetési sorban nagyobb finanszírozást kértünk az energia részesedését növeltünk a teljes Horizont 2020 programon belül. Azt hiszem, hogy nagyobb hangsúlyt fektettünk az energiahatékonyságra, a tárolásra, az intelligens hálózatokra, a CCF-re, a CCU-ra, a mikrogenerációra, az intelligens energia Európának programra nagyobb hangsúlyt helyeztünk, illetve az megújuló energiaforrásokra, az e- ezzel kapcsolatos kutatásra is több pénzt kértünk. Hát milyen folynak a tárgyalások a tanácssal, az új pontokat még nem fogadta el a tanács. Úgyhogy számítunk önre és a bizottságra, hogy sikerüljön megegyezni, és egy olyan megegyezést, megállapodást elérni, ami jó az energiának. Tehát törekedjünk az egyensúlyra. Kérdésem, a CET tervel kapcsolatos. Az a helyzet, hogy jelenleg a tanács javaslata nem olyan előnyös, onnan ön hogyan vélekedik erről, megpróbáljuk a strukturális alapokat is beizítani, még a tagállamokkal való tárgyalások nem záródtak le. Mi a vélemény erről? Elnök, köszönöm szépen! Az utolsó hozzászólunk Ódi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr ezt az elemző, ezt a kiváló elemzőst. Három megjegyzéssel élnék. Először is a balesetek következménye. Nagyon jól tudjuk, hogy ez nem csak a nukleáris tevékenységre vonatkozik, hanem a vízenergia vagy szélenergia eh, energiára is. És eh, nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem volt, nem, biztos, nem volt kellő biztosítás, és a cégek bizonyos tekintetben kompenzálni tudták a károsutakat, ez most nem lehetséges. Volt, van egy nagyon fontos termelési központ, és fontos az, hogy a megújuló energiaforrásoknál ö, megfelelő hálózatokat építsünk ki, és megfelelő beruházásokat biztosítsunk. Lehetne egy európai szövetséget, egy társaságot létrehozni, egy ilyen energiaszövetséget, természetesen nem, ez nem a néppárti irányvonal, de hogyan látja, kérdésem az, hogy hogyan látja a finanszírozást, illetve a hálózatok kérdését. És végül, ami a jogalkotást illeti, a, azt látjuk, hogy mindannyiunknak feladata az, hogy az európai választásokat előkészítsük, és az európai választások keretében fognak az állampolgárok döntést hozni. Igen, ott van a zöld könyv, ott van a közlemény, stb., de nagyon fontos, hogy a választásokat megfelelően előkészítsük, és az új parlament, az új bizottság megfelelő jogszabályokat hozzon, és a három célkitűzést biztosítsa a jövőbeli generációk számára. Köszönöm. Köszönöm, Adi úr, tessék, biztos úr. Öné a szó, nagyon sok kérdést kapott. Kérem szépen, válaszoljon. Megint körülbelül 15 perce van. Thomas, hát... Thomas úr az energia árakra helyezte a hangsúlyt. E, Egybe tértek vele. Az olaj volt a leginkább dráguló energiaforrás, energiahordozó. Az olaj ára folyamatosan emelkedett, és ideje nem is csökken soha. Helyén való állításod is, hogy a szél jelenleg igen olcsó, nagyon egyszerű oknál fogva. Ugye van, mivel főleg olajat és, és palagázt égettünk eddig az erőművekben, nagy szén készleteink vannak, amelyeket nem aknáztunk ki teljes mértékben eleddig, és ezért viszonylag olcsó elektromos áram és hő termelés szempontjából a, a szén, mint energiahordozó. Bár az olaj ára növekszik, de ugyanakkor egy világpiaci ár. Tehát az amerikai olajpiac és az európai olajpiac között kb. 10%-os különbség van, korábban ez nem állt fenn. Ez főleg a saját termelésből adódik, tehát az amerikai homokolaj és egyéb olaj termelésből, de a 10% azért egy tényleges különbség. Bár van magyarázata, mint mondottam. Tehát az azt jelenti, hogy ha az olajár nő, akkor az a globális versenyképességben lehet előny és hátrány. Chicagóban, vagy Shanghaiban, vagy Rotterdamban fontos, hogy ugyanaz legyen, ugyanolyan költségtényező a hőtermelésben, a, a feldolgozó ágazatban, mondjuk a vegyiparban, a műanyaggyártásban, ahol az olaj nem energiahordozó, hanem nyersanyag is. Ám az, hogy a világpiaci ár az olaj szempontjából legyen bármilyen magas is, ne legyen versenytorzító, ezért ez nem igaz a gázra és az elektromosságra. Ugyanakkor a kőszén termelés és a foszilis energiahordozók, hogyha ti akarjuk vezetni 2018-ig, és az fontos, hogy egyetlen tagállam sem kérte a, a, a kőszén kitermelés állami támogatására vonatkozó Eh, engedély vagy engedmény meghosszabbítását. Ám hazám, Németország például, ezt minden párt elfogadja, tehát párt határok átnyúló módon, ám egyes közép európai államokban, meg Spanyolországban még nyitott kérdés ez. Ám itt is kialakulhat egy olyan világpiaci ár, amely a szénre vonatkozik. Legyen az Kolumbiában, Dél-Afrikában, Kanadában, Ausztráliában vagy Oroszországban. És bármilyen magas is a kőszén ára, erre csak a, köz, a szállítás ára épülhet fel, de egyébként kiegyenlített ö, játékszabályok és feltételek érvényesülnének. A biomassa és a bioüzemanyag tekintetében is közelítünk a piaci ár felé, és az uránium esetében is. De a gáznál ez nem áll fenn. Ennek két oka van. Egyrészt az, hogy a földgáz árát változtatta a palagáz kitermelés. Az Egyesült Államokban csak 25 százalék, tehát az EU gázár átlag 25 százaléka a palagáz ára. Európában nem játszhat a palagáz olyan nagy szerepet, mint Amerikában, ennek több oka is van. Ám a palagáz opciót nem szabad elutasítanunk általánosságban. Lesznek olyan államok, amelyek haladnak majd az irányban, Nagy-Britannia, Lengyelország, talán a balti államok, talán egyes közép-európai államok is. Mások á, inkább ellenzik ezt, mondjuk Franciaország. De az orosz partnerekkel folytatott tárgyalásból az kiderül, hogy már, már csak a, a palagáz megemlítése is idegesé teszi az oroszokat. Tehát, ugye az a koncepció most, hogy, hogy Oroszországból jön a gáz, építjük a hálózatokat, a csőhálózatokat, hosszú távon árakat diktálnak, ha kell a gáz, ha nem, és aztán az olajár indexálása is nem lesz fenntartható a mostani módon, hogyha a palagáz a spot, mark, spot piacokon, illetve a cseppfolyósított szállítás révén diversifikálja a piacainkat. Tehát nem azt mondom, hogy kiváltjuk a teljes orosz gázszállítást, ám ahhoz, hogy Oroszországból jobb feltételek mellett kapjuk a gázt, ott, és ahhoz, hogy az oroszokkal egyenlő partnerként tudjunk tárgyalni, ahhoz nagyon fontosak ezek az opciók. az is világos mindezek ellenére, hogy nem fogjuk elérni az amerikai gázárak szintjét. Ám a kérdés az, hogy középtávon az európai ár többszöröse az amerikai járnak, vagy csak a duplája, vagy akár a hatszorosa. Ezért kell azért harcolnunk, hogy az árkülönbség ne növekedjék. El kell fogadjuk a különbségeket, de nem szabad ezeket több, jobban megengedni, megnyílni. Európa több állama továbbra sem lesz olcsó bírjó ország. Ám kérdés, hogy mondjuk a, a bér kétszer annyi lesz -e, mint Malajziában, vagy tízszer olyan magas, mint Malajziában. Ez az ipari értékteremtés szempontjából nagyon fontos tényező. Lehet persze a termelékenységgel, a képzéssel, a precíziós termeléssel, infrastruktúrával kiegyenlíteni a magasabb bérköltségeket, meg, a, meg energiaköltségeket, de nem, ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, vagy fokozni. Az elektromos áram tekintetében, az ipari áram tekintetében a bizottság egy árjavaslatot doldott ki. Persze Európában hatalmas különbségek vannak, és egyre nő a különbség az arab államok, az Egyesült Államok és más régiók között. Világos, hogy az elektromos áram egyre fontosabb az ipar számára. Persze helyén való állítás, hogy az ipar csak hár, az ipari költségeknek 3-4%-át teszik csak ki az elektromos áramköltségek. Hogyha az egyik lábunk a hűtőben van, a másik meg a kemencén, akkor lehet, hogy átlagban 30 fokos hőt érzünk, de látni kell, hogy a gáz és az elektromos áramköltség egy, sokkal egyre fontosabb lesz, fontosabb, mint a bérköltség a termelés szempontjából. A réz, alumínium, a szén, papír, ipari textilek, acél gyártásában rendkívül fontos. Thomas, nálam volt az etik, etika német élelmiszerlánc teljes vezetősége. Munkahelyekről beszéltek, Thomas. Munkahelyekről beszélünk. Minden európai munkahelyet meg kell tartanunk. Mindegy, hogy régi vagy új iparág, minden munkahelyre szükség van. Az acél is a high-tech iparhoz tartozik, amelyet esetleg aztán szélermökben használnak föl. Válaszoltam a kérdésre Harms asszony a kérdését feltette, reagáltam rá, tehát épp elég ideje volt, hogy kifejtse álláspontját. Tartsuk tiszteletben a, vé a véleménykülönbségeket szerintem. Az európai acél ágazatnak vannak saját problémái is, de legfőképpen energiaár problémái vannak. Amellett érvelek, hogy egy olyan ipari vezető szerepet dolgozzunk ki, amely az energiastratégiát meghatározza. És az energiaár ne legyen egy, egy, egy munkahely pusztító tényező. Ugyanakkor, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel várom a döntésüket, amelyet érvelek, hogy a backloading rendszer valósuljon meg. Ám egy 900 milliós egységgel való beavatkozást az ITRE elutasította, vagy maximálisan egyszer engedik tíz évenként ezt a beavatkozást. Tehát a klímaváltozás elleni a harc. Ez hatalmas, klíma, hatalmas változás. Öt éve elképzelhetetlen lett volna a backloading ilyen érvényű megjelenítése. És ha a tanácsban ahol nem csak képviselők, hanem a pártok képviselői, szakszervezetek ülnek, nem csak ők, hanem a kormányok. A tanácsban is azt kell mondanom, hogy jelenleg a hangulat, a 2013-as évvel kapcsolatban és a klímacélokkal kapcsolatban, amelyek mert érvelek, meg, meg megújuló energiaforrások és hatékonysági célok irányában, nem csak Lengyelországban, hanem nagyon sok más államban is Inkább azt mondják, hogy hagyjatok minket békén, ha, hagyjuk most ezeket a célokat. Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország szinte keveset nem nagyon figyelnek oda az energetikai és klímaváltozási célokra. És a csehek mögé, a, a lengyelek mögé bújkálnak a bolgárok, a szlovákok, a románok, egy sor kelet-európai a, lengyel, a széles lengyel vállak mögé múlik, hát mögé múlik, a lengyel vétó mögé. és én vagyok a rossz fiú. Tehát a 2020-as év utáni történetre is figyelnünk kell, mindig ezt mondom, de a tanácsban is pragmatikusak kell legyünk, kompromisszumképesek. Ami mi idealizmusunk, ha túlerőltetjük, akkor az Európai energiapolitika fragmentálásához vezethet, és megsemmisüléséhez. Szükség van egy klíma biztosra is, meg szükség van tanácskozásra, és azt kérem mindenkitől, hogy kicsit lazuljunk el, kicsit, kicsit eh, legyünk rugalmasabbak. A backloading csak egy jelzés számomra, amely mutatja, hogy a parlamentben is változik a hangulat, és a tanácsban ez még inkább érzékelhető már most is. Hogy miért eh, van szükség tagállami beavatkozásokra, kérdezte valaki. A megújuló energiaforrások továbbra is állami, közvetlen vagy közvetett támogatásra tartanak igényt. Meg kell látni, hogy önmagától nem piacképesek ezek a, term- ezek a energiaforrások. A balti és északtengeri offshore kitermeléshez még továbbra sokáig állami támogatásra szükség. A geotermikus energia, a tengerhullám energia még sokáig nem áll meg állami támogatás nélkül, nem lesz piacképes. Tehát mindezek az energiahordozók a kitermeléshez állami támogatást tartnak igényt. Ugyanakkor a támogatási szabályok sok esetben romlottak, ezért volna szükség európai szabályzásra, a szabályozás, a támogatás leépítése degresszív kell legyen, megfelelően tervezett, és olyan jellegű, amely fenntartja ezen megújuló energiaforrások piac képességét. Ebben javaslatot nagyon fontos volt. Felmerült a kérdés, hogy őszig mi történik? Miben tud a parlament korai döntéssel segítséget nyújtani? Először is az atomenergia biztonság irányelv javaslata májusban jön ki, aztán ősszel állunk elő javaslattal a közös európai ö, anyagi felelősség, illetve biztosítási kötelezettségek javaslatával. A Turmes kollégának teljesen igaza volt. A kérdés az, hogy mit jelent, hogy határozzuk meg a, a kárt. Meddig nyitjuk meg az anyagi kár fogalmát az emberi a tulajdonra és a természeti környezetre vonatkozóan. Én elmegyek a legmesszebb menőkig, ám azt jelezném, hogy a tanácsban már folytattam informális tárgyalásokat. A tanács készsége arra, hogy egy nagy ugrást elfogadjon, több oknál fogva nagyon korlátozott. A fő ok persze az, hogy 13 tagállam döntése múlt héten mutatta, hogy a 13 atomenergiát működtető ország Németország nélkül döntést hozott. Nem akarják, hogy Brüsszel bármi módon beleszóljon az ő dolgukba. Ez a fő oka ennek a döntésnek. Itt is igyekszem kompromisszumot elérni, ám a maximális feltételeket nem tudjuk érvényesíteni. Mert akkor a tagállam akkor elfordul tőlünk, Tehát a kompromisszumkészség a mérfőkelt célok, a határok betartása, azok az apró lépések, amelyek révén többet elérünk, mint egy nagy lépés illúzióját fenntartva, a, kiesve a holnap valóságából. A PCI javaslatunk is ezt az elvet követi, mert meghatározza, hogy mely projektek azok, amelyek európai jellegűek, az összekapcsolódó energiaterminálok, hálózatok, és erre vonatkozóan kell a Connecting Europe eszköz révén költségvetési döntéseket hozni. Az energiaszegénység témával is elemzést végzünk. A döntő kérdés a következő itt. Az energiaszegénység és a mobilitás kapcsolódik ide. Ugye a helyez való jog, az elektromos áramhoz, a fűtéshez, hűtéshez való jog nem ö, kérdéses. A döntő kérdés azonban itt az, hogy csökkenteni akarjuk, az energia szegénységet csökkenteni kívánjuk-e, csökkentett áru energia szolgáltatásával, vagy szociális segélyezés, állami segélyezés kell, hogy kipárnázza úgymond ezt a helyzetet. Szerintem az utóbbi lenne a jobb megoldás. Tehát e- ezek ugye, ugye előbb-utóbb akkor kérik majd az ingyen kenyeret, meg az ingyen ruházatot, ingyen újságot. Tehát az ember, az embereket felnőttként kell kezelni, és maguk kell gazdálkodjanak saját eszközeikkel. Az állam révén kell kapjanak egy olyan költségvetést, amely a, az oktatást, a kommunikációt, a mobilitást, a ruházkodást, a szabadidőt, a fűtést, elektromos áramot maguk tudják megfizetni, és nem, arra, nem az a cél, hogy az állam nyúljon bele minden egyes ágazatba, szabályozva az árakat, így téve hozzáférhetővé ezeket a szolgáltatásokat. Az, az olajra kapcsolatos pénzügyi támogatás kapcsán nem az a cél, hogy Európa több olajat használjon, hanem az ipari olajfelhasználást a lehet európai finomítókból kell kielégíteni, és Oroszországból át kéne tenni a, a finomítási kapacitást ide, mert ez munkahelyeket teremt, a magas színvonalú munkahelyeket az iparban. Pródi úr említette az európontokat, eurókötvényeket. Én projekt kötvényekként fogom ezeket fel. Az euró kötvények nem az én asztalom tartoznak, az én biztos ügye. Ám a projekt kötvények mellett érvelünk. Jelenleg folyik egy tesztforduló, és a, ha megkapjuk a Connecting Europe eszközöket, ugye ez 5,1 milliárd euró. Ez nem pénz, köz, készpénz kiegészítéseket jelentenek majd, hanem garanciákat, kockázati vállalásokat és projektkötvényeket. És ezáltal ebből az összegből ezt meg lehet többszörözni az energia európai energiainfrastruktúra fejlesztése tekintetében. Felmerült aztán az a kérdés, hogy orosz partnereinkkel mi a helyzet. Csütörtöken, pénteken Moszkvában tartottunk csúcsot. Egy alapprobléma körvonalazódott. Az oroszok elfogadják a mi belső piaci csomagunkat, illetve nem fogadják el a csomagunkat, az unbundlinget és a harmadik partner hozzáférését. Egy olyan megállapodásra törekszenek, amely az oroszok által épített hálózatokat, gázvezetékeket egy kivételt tárgyává tennék az unbundling és a harmadik fél hozzáférése szempontjából. Ezt én elfogadhatatlannak tartom. A szabályaink mindenkire érvényesek, a norvégokra, az algériaiakra csak úgy, mint az EU tagállamokra, meg a Gazpromra is, meg másokra is. Sőt, azt várom, hogy az oroszok a fokozottabb versenyekben is partnerek lesznek. A Novatek, az Euronosneft, amely csak olajat termel és exportál, lehet partner ebben. És csepp folyosított gáz exportőrként szeretne fellépni Európában. Ez ellen persze a Gazprom harcol, tehát a verseny növekedni fog, és nem fogadjuk el az orosz monopóliumot Európában. A SETPERV is fontos számunkra, és a Horizont 2020 is, legyen akár 60, 80 vagy 70 milliárd, ez az energia kutatásban fontos szerepet játszik, és döntőek lesznek az általunk megtartott súlypontok ebben. az energiakutatásra vonatkozó költségvetési javaslatunk, meg az ott elkezdett projektek tekintetében nagy hangsúlyt kapnak, és az Európai Parlament állásfoglalását nagy örömmel olvastam. És ez százszerben megfelel az én elképzelésemnek. Nagyon jónak tartom azt, hogy szuper hálózatok, létesüljenek, amelyeket egyetlen szervezet dolgoznak ki. Hogy egy példával éljek, van egy kínai vállalat, ami a csővezetékeknek, vagy a hálózatoknak 80%-át tulajdonosként jegyzett, de ez Európában nem nagyon lenne megvalósítható. Úgy gondolom, hogy a munkát a, az üzemeltetőnek és a tulajdonosnak a lehető legnagyobb mértékben együtt kell működni, illetve harmonizálni kell Európában a deregularizációt. Tudnunk kell, hogy a tagállami és regionális viszonyok eltérőek, illetve hogy egy olyan olyan szervezetnek elég sok ellenlábasa lenne, amely európai szinten működne. Belgium és a Belgiumnak nagyon komoly tervei vannak az atomenergiával kapcsolatban. Az igazi kérdés az az, hogy a belga kollégák hogyan gondolkodnak például a repedésekkel kapcsolatban, stb. stb. Fontosnak tartom tehát azt, hogy a belga szabályzó megfelelően objektív legyen és megfelelően jól felkészült legyen, hát nyilván kicserélni nem lehet a belga szabályzat, így működik a szubszidiaritás elve. Köszönöm szépen. Bene, Köszönöm, köszönöm, biztos úr. Megköszönöm, hogy eljött ide a szakbizottságba. Megköszönöm azt is, hogy kimerítően válaszolt az összes feltett kérdésre. Köszönöm, biztos úr, jó munkát kívánok, és a legközelebbi viszontlátásra. Folytassuk a munkát, negyed órás késésben vagyunk, de remélem, hogy ezt sikerül majd ledolgozni. Pidal Quadras úrnak adom meg a szót, az üzemanyag minőségről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előtett energiáról, energiáról, ennek támogatásáról szóló irányelv módosításáról lesz most szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném üdvözölni Corinne Lepázs asszonyt, az ENVI szakbizottságban, ő a felelőse ennek az ügynek, és elfogadta a meghívást, eljött ma a vitára, és így azt hiszem, hogy jobban tudjuk koordinálni a két szakbizottság munkáját. Üdvözöllek, Korin! Kedves barátaim! Ma kezdjük el a vitát itt a szakbizottságon belül egy ilyen javaslatról, ahol vannak ugyan vitás kérdések, de remélem, hogy sikerül megegyeznünk. Ennek a javaslatnak a célja, és azt hiszem ebben is meg tudunk egyezni, tehát ennek a javaslatnak a célja mindenképpen támogatandó. A földhasználat közvetett megváltoztatásáról van szó. A létező, föld, a létező mezőgazdasági területeket néha bioüzemanyag előállítására használják, ilyenkor más földterületekre helyezik át a mezőgazdasági tevékenységet, és ennek eredményeképpen korábban nem mezőgazdasági felhasználású területeket, például erdők, mezőgazdasági földterületé válnak, és ezáltal plusz kibocsátást generálunk, illetve a biodiverzitást csökkentjük. Ez sajnálatos módon a széndiokszid a széndiokszid megtakarítások esetében, széndiokszid megtakarásokat ellensúlyozó problémáról van szó. Néhány kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, a főbb témák mik? Az első fő téma Ez első téma egy mutató, az iLook faktorral kapcsolatban, az iLook mutató, minden egyes növényt be lehet sorolni, a szerint, hogy mennyi az iLook mutatója. Az iLook faktorral kapcsolatban különböző tudományos vélemények uralkodnak. A bizottság elismeri, hogy az iLookot nem lehet közvetlenül mérni, vagy kiértékelni. Tehát az ezzel kapcsolatos elemzésekhez gazdasági modelleket kell használni. Ezek pedig, ahogy a modellezésnél szokott lenni, korlátozott felhasználásúak, és nagyon sok bizonytalanság övezi ezeket. Kötelező érvényű jogszabályban nagyon nehéz olyan faktorokat bevenni, amelyekkel kapcsolatban nincs tudományos megegyezés, ezeket ugye nyilván rendszeresen felül kéne vizsgálni. azzal kapcsolatban, hogy hogy is nézzen ki a jog, hogyan nézzen ki egy jogszabály, egy jogszabálynak minden mindig stabilnak és meg jósolhatónak kell lenni. A hagyományos bioüzemanyag előállítást a jelenlegi szinten szeretné, szeretné tartani ez a javaslat, habár mindenképpen gondolni kell azokra a beruházásokra, amelyek kapacitásra vonatkoznak, és amelyeknek célja, hogy a 10%-os megújuló energiaforrási célkitűzésünket a közlekedési ágazatban 2020-ig meg tudjuk valósítani. Úgy tűnik, hogy a tagállamok nem tudják elérni ezt a célkütűzést, hogyha egy plafont eszközölnek ki, például a motorok hatékonyságával kapcsolatos előírások nem teszik azt lehetővé, hogy megvalósítsuk a célkütűzést. A bioüzemanyagok ájluk kibocsátása sok szemponttól függ, és azt se felejtsük el, hogy vidékfejlesztési, vagy vidékfejlettsége szempontjából nagyon eltérő régiók vannak. Nézzük, mi a másik téma. A bizottságok sokszor arra kényszerítik a modern bioüzemanyag előállítókat, hogy többször, kétszer vagy négyszer számoljak, számoljanak bizonyos számadatokat. Nem tudom, hogy ez egyfajta trükk-e csak, hogy a tagállamok ilyen mesterséges módon elérjék a célkitűzéseket. Ez a kétszeres vagy többszörös elszámolás kétélű fegyver, hátányunk, hátrányunkra is válhat. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan el kéne azon gondolkozni, hogy ez helyén való-e. A bioüzemagyok, az energia, energetikai szakpolitikánk egyik legfőbb elemét képezik. Nem a üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentik, és csökkentik energia függőségünket, illetve a mezőgazdaság termelékenységre való utaltságunkat növelik. Átfogó intézkedésekre van szükség. Ez nem azt jelenti, hogy az ájlukot kell csökkenteni különböző intézkedésekkel, hanem meg kell keresni azokat az intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé csökkentik a bioüzemanyagokkal kapcsolatos előnyöket, és amelyek nem, nehezi, nem nehezítik meg még jobban iparunk helyzetét. Például érdemes lenne azt megvizsgálni, hogy egy al célkitűzést ne hozzunk el létre a bioüzemanyagok esetében. Olyan bioüzemanyagokra gondolok, amelyek jelenleg nagy mennyiségben nem elérhetőek, és ezáltal ezen intézkedésen keresztül ezt meg tudnánk változtatni. Tehát al célkitűzésekre van szükség, amelyek túlmutatnak 2020-on, és ezáltal azt hiszem, hogy szava hihetőbbek lehetünk. Másik elképzelés, a, a fel nem használt, vagy rossz minőségű földön, földön termőterületen végzett bioüzemanyag gazdálkodás is ilyen elképzelhető. Elnök asszony néhány perc és a végére érek. Tehát a következő dilemmával állunk szemben. Nem egyszerű a megoldást megtalálni. Vagy föladjuk a 10%-os energiacsökkentési célkitűzést, és ne felejtjük el, ne felejtsük el, hogy a többszörös elszámolás is ide tartozik, avagy az első generációs bioüzemanyag termelési célkötőzéseinkről gondolkodunk el. Hát én így látom a dolgot. Nem egyszerű, kemény dió. Igazi együttműködésre lenne szükség, hogy megtaláljuk a megoldást. Kíváncsian várom az önök véleményét. Az ennék jelentéstevőkkel már volt sok nagyon jó ülésünk, de kérem bármilyen ide tartozó kérdést vessenek fel bátran. Köszönöm. Köszönöm, Vidal Quadras úr. Most három, szó, három percet Tomszen asszonynak adom meg a szót. Grazie per la parola, signora Presidenza. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közlekedési ágazatban az energiafelhasználás majdnem 100%-ban foszilis üzemanyagból származik, és ez egy óriási probléma, különösen figyelembe véve az olajárak emelkedését. Ezért az Európai Uniónak a zöld beruházási útra kell lépnie, illetve egy fenntarthatóbb közlekedési ágazatot kell létrehoznia. Úgy gondolom, hogy a bioüzemanyag és az elektronik, elektromos autók nagyon fontos lépést jelentenek, a foszilis üzemanyagmentes közlekedési ágazat kialakításában. Észben kell tartani a 10%-os célkitűzést, ez nem 10%-os üzemanyag felhasználás jelent, hanem a, az közlekedési ágazatban a megújuló energiaforrás arányát mutatja, tehát más lehetőségeket is fel kell tárni, nem csak a bioüzemanyagot. Ezen kívül vegyük figyelembe, hogy fenntarthatóan kell alkalmazni a bioüzemanyagot, és a széndiokszid kibocsátást csökkenteni kell, el kell kerülni az erdők pusztulását, illetve az élelmiszerárak növekedését, ezért fenntartható bioüzemanyag termelésre van szükség, illetve, ahogyan már említettem, az elektromos autók használatát is szorgalmazni kell. Az 5%-os plafonérték túlságosan magas, a bioüzemanyagok esetében 4%-ot kell meghatározni, és oda kell figyelni arra, hogy valóban fenntartató bioüzemanyag használatot alakítsunk ki. Támogatom a második generációs bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzést, ennek kötelező érvény, érvényűnek kellene lennie, legalább 2%-ban kell meghatározni. A második generáció már jelen van a piacon, és azt látjuk, hogy ez körül termelésre ez alkalmas. Nagyon sokan föltették a kérdést, hogy megvannak-e, megvan-e a nyersanyag a második generációt illetően. Nos, hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy a mezőgazdasági ágazatból ezt biztosított. A melléktermékek kapcsán lehetséges a második generációs bioüzemanyagok előállítása. Egy jelentés készült a munkahelyteremtésre vonatkozóan a második generációs bioüzemanyagok termelését illetően. Nos, úgy gondolom, hogy új munkahelyeket lehet teremteni ennek segítségével. A 10%-kal emelni kell a második generációs üzemanyag felhasználását, és így jelentős mennyiségű üze, munkahelyet lehet teremteni, anélkül, hogy a környezetet negatívan befolyásolnánk. 1,8 millió munkahelyet lehetne létrehozni 2013-ig ezekkel a lépésekkel. Természetesen oda kell figyelni az tényezőkre is. Köszönöm. Grazie. La parola Turmes, prego, per tre. Köszönöm, Turmes úr. Három perc. So thank you for your input. Um, what commission has proposed... Köszönöm szépen. Nos, a, mit is javasolt a bizottság? Egy két éves késedelmet látunk, hiszen a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tárgyalásokon már 2008-ban kértünk bizonyos lépéseket. Most azt látjuk, hogy az első generációs bioüzemanyagok problémát jelentenek. Mit is teszünk most? Az életciklus elemzés kapcsán szeretnénk megfelelő egyensúlyt elérni a CO2 kibocsátásban, a földhasználat megváltozását illetően. Most végül ez van terítéken, Szerintem nagyon jó, hogy megvannak a nagyjáboli adatok a bizottság részéről. Az USA-ban már működik ez az ILUK alapú jogszabály. Azt hiszem, hogy ebből levonhatjuk a tanulságot, és erre építhetünk, tehát az USA-beli tapasztalatra. Véleményem szerint ez nem lehet egy, egy egyszerű irányítási politika. Az álluk tényezőt egy piac alapú árképzésbe is be kell vezetnünk, illetve a élelmiszerminőségi irányelvbe is, illetve az üzemanyaggal kapcsolatos irányelvbe is, hiszen a olajfinomítók kapcsán fontos az, hogy megfelelő CO2 kibocsátást sikerüljön elérni. Anélkül, hogy ezt valós piaci árhoz kötnénk, Szerintem az egyszerű irányítási politikában maradunk, tehát ki kell találni az intelligens megoldást, ennek az intelligens működtetési formáját, és gondolom, hogy majd a vita során még ez más jelentős gondatokkal is kiegészül. Köszönöm, Csicseszer úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, a Lehovidal Quadrasnak, nagyon világosan számolt be erről a dilemmáról. Támogatom az ő gondolkodás módját. Szeretném továbbá azt megjegyezni, hogy világosan kell fogalmazni ezen témával kapcsolatban, hogy a beruházásokat elősegítsük. Em, e, em, ismerek egy vállalkozást, amely fél milliárd fontot fektetett be egy üzembe, és tehát nem tudják, hogy milyen, hogy mi lesz a sorsa. A kérdés az, hogy honnan jön az a sok elektromos autó, aminek a segítségével elérjük ezt a célkitűzést. A másik dolog pedig az, hogy megfelelő tudományos alapokra van szükség. Körbejárunk a bioüzemanyagokkal, biomasszákkal kapcsolatban. Először azt gondoltuk, hogy ez minden megold, aztán utána rájövünk arra, hogy hát lehet, hogy mégsem. Úgyhogy ezen el kell gondolkozni, de hát előzetes, vagy első eszmécseréről van szó. Örülök, hogy Vidal Kvaldara szúré, ez a nehéz feladat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen meghallgattuk a jelentéstevőt, az elnyékjelentéstevőinket. Most Löpás asszony következik, az MV-ben ő a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönet a jelentéstevőnek! Hozzá hasonlóan én is nagyon örülök annak, hogy sikerüljen jól együttműködni a két szakbizottság között. Hát egyáltalán nem egyszerű ez a téma. Nehéz lesz majd ezt megoldanunk. Úgy vélem, hogy több kérdésben elég könnyen meg tudnánk egyezni. Az első az, hogy hogy az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását csökkenteni kell. Szerintem ez kell, hogy legyen az egyik vezérfonal. A második. Figyelembe kell venni a beruházások szerepét, hiszen vannak olyan emberek, akik tanácsunkra ruháztak be az első generációs biomasszákban. szeretnénk azt elérni, hogy több munkahely létesüljön, illetve hogy gazdasági növekedést érjünk el ilyenkor a válság alatt. Fontosnak tartom azt is, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, hogy milyen szakpolitikát folytatunk. Mindenképpen választanunk kell hogy mi a fontosabb számukra. Tehát egyértelmű jelzésekre van szükség, akár új jelzésekre is, nem feltétlenül vadonatúgy logokról van szó, hiszen a 2009-es irányelvben ez már szerepel. Már korábban megbeszéltük, hogy, vagy volt már arról eszmecsere, hogy miért fontos a második generációs uh, bioüzemanyagok kérdése, hiszen nem lehet életképes a rendszer, ha nem tudjuk, ha nem tudjuk üzemanyagá változtatni azt, amit a déliek élelmiszerre használnak. Ezekben a kérdésekben nagyjából egyetértünk. A következő kérdés, hogy hogyan találjuk meg a megfelelő szintet a megfelelő szintet, gondolok itt az 5%-ra, tehát hogy ez megfelelő szabványa, megfelelő küszöbe, ez pedig azt jelenti, hogy egyértelműen jelezni kell, hogy milyen irányba akarunk haladni, illetve az etanolt és a biodízelt, a bioüzemanyagot szét kell -e választani, ez is egy másik kérdés, hiszen azt látjuk, hogy az ILOC tekintetében, illetve általánosságban véve is nem ugyanazok a következmények a két különböző üzemanyagtípusnál, illetve a kettes faktort, illetve a négyes faktort meg kellett tartani, ugye ezt javasolja a bizottság, ez a kritériuma a bizottságnak, valamint az irányelv lényege és itt kapcsolódom az előttem szólóhoz, az az, hogy az új technológia segítségével, az új technológia előrelépjen, illetve munkahelyeket teremtsünk, és a második generációs üzemanyagtermelést előre mozdítsuk. Ez azt jelenti, hogy fenntartható, a fenntarthatóság útjára kell lépni, és így biztosítani kell a beruházók, beruházások hosszan tartó voltát, tehát fenntarthatóságát. Vidal Kadrasz úr utalt arra, hogy az ILOC mutatókat felül kell vizsgálni időszakosan, de ez nem jelenti azt, hogy ez most ne lenne egy jó megközelítés, tehát egy globális megközelítésben, illetve a mezőgazdasági üzemanyagokat is előtérbe lehet helyezni, hiszen ott szem előtt kell tartani a globális, globális célunkat, ez pedig nem más, mint az üvegházhatású gázok csökkentése. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagyjából ez a véleményem, ebben a keretben gondolkodom a jelentés kapcsán szerintem mindenképpen figyelembe kell venni az állokmutatókat, ezt körül kell járni, ez egy nagyon fontos kérdés, és ezen kívül azt szeretném, hogy megtaláljuk a megfelelő szintet, tehát a beruházókat ne büntessük, de mégis megszülessen a beruházások megfelelő dinamikája, illetve minél racionálisabb kritériumokat találjunk. Igen, valóban ez nem egy könnyű feladat, de meglegyenek a racionális kritériumok a megfelelő döntések meghozatalára. Köszönöm szépen, Löpás asszony. Grips úr következik. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Ja, dziękuję. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm ezt az előzetes tájékoztatást Vidal Quadras úrnak. A kérdés valóban az, hogy kívánjuk elérni a 10%-os közlekedésbeli megújuló energiaforrás részesedést, avagy akarjuk, és ösztönözni akarjuk-e a beruházásokat, avagy a mostanáig kialakult bizalmat kívánjuk-e aláásni. Egy lengyel példával szeretnék élni. Európában biodízelt szoktunk előállítani az USA-ban, és Latin Amerikában pedig bioetanolt. Erre a célra Lengyelországban 1,2 milliárd tonna repceolajra lenne szükség. Most összesen 3 millió tonnát állítunk elő, ami, 2, ami az 1,2 millió tonnán felül van, az mind az ösztönzőknek köszönhető, hiszen ugye azt halljuk állandóan, hogy az agroüzemanyagok és a bioüzemanyagok a jövő üzemanyagai. És nem az állam támogatásáról van szó, hanem eh, magán beruházásokról, akik magánemberek vagy magáncégek hitelt vettek fel. Aztán felteszik azt a kérdést, hogy az orrunknál fogva vezet, vezet, orruknál fogva vezettük -e ezeket az embereket, ezeket a magánbefektetőket. Aztán van olyan elképzelés is, hogy 5%-ra kéne, 5%-ra kéne csökkenteni a célkitűzést. Mit akarunk mindezzel elérni? Az állók hatás, az állók, állók faktort én értem és tudomásul veszem, de jó lenne, hogyha az eddig kialakult gyér bizalmat nem ásnánk alá úgy, hogy évente változtatjuk a jogszabályokat. Még egy dolog. Azt is, azon is gondolkodjunk el, hogy a mezőgazdaság szempontjából mi a fontos. A mezőgazdálkodás 70-80%-a a kalászosokra terjed ki, más, ország, más országokban a burgonyára, vagy a, vagy a cukor répára esik a választás, tehát ezeket áldozzák fel a bioüzemanyagok oltárán. A bio etanol és a biodízel előállítás újabb különbsége, hogy mi történik az előállítás után. Tehát melléktermékeként van még 7-8 tonna állatok számára alkalmazható takarmányról van szó. Gondolkodjunk el azon, hogy magas fehérje tartalmú állati fehérjére van-e szükségünk, vagy másra. Kérem szépen, hogy ne szűklátókörűen vizsgáljuk ezt, hanem tágabb látókörben. Köszönöm, elnök asszony. Mivel szalad az idő, rövidre fogom. Az első körben már felmerültek témák, amelyek kitérnek. Köszönet Vidák Vadrasz kiváló előadásához. Csatlakozom az előzettem szólóhoz, és csak azt a gondot, gondolatot vetném fel, hogy nem szabad a bizalmat alásnunk és a befektetések biztonságát garantálni kell. Ez rendkívül fontos ebben a témában is. Nem lehet a bioüzemanyagok első generációját támogatni politikai szempontból, aztán a, a kimenet indikátor, meg a benelt indikátor összevetésével eh, kivonulni ebből a ágazatból, és eh, a kisvállalatok bizalmát eljátszana, amelyek a mezőgazdaságban működnek, és amelyek léti, létüket erre a befektetésre, a bioüzemanyagok termelésére tették fel. Tehát hangsúlyjal kérem, hogy mindenféle eufória mellett, meg a második generációs bioüzemanyagok támogatására vonatkozó szándék mellett ezeket a befektetéseket az első generációs befektetéseket is ö, engedjük meg kifutni. Tehát legyünk mérsékeltek, és köszönöm Vidal Quadrasz kollégának, hogy felvetette ezeket a dilemmákat. Legyünk körültekintőek a jogszabályokatásban. Köszönöm. Köszönöm a bizottság részéről. adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mivel későre jár, röviden fogok hozzászólni a mai vitához. Nagyon hálásak vagyunk ezért az első vitáért. A jelentéstevő által megemlített három fő kérdés valóban a fő kérdések, tehát az állók tényezők, illetve az 5%-os korlátozás, valamint a többszörös elszámolás, a többszörös kalkuláció. A tanácsban zajlott viták során is azt látjuk, hogy pontosan ezek a kérdések, ezek azok, amelyekről beszélnünk kell. A bizottság részéről azt mondhatjuk, hogy véleményünk szerint az általunk elkészített javaslat megfelelő választ ad az előttünk álló kihívásokra. Ma többet tudunk, mint 2008-ban tudtunk, akkor, amikor az irányelvről tárgyaltunk, most már tudjuk, hogy vannak olyan kérdések, amelyek kapcsolódnak a közvetett kibocsátáshoz, ezek fontos kérdések, és valahogy meg kell velük birkózni. Azt gondoljuk tehát, hogy az a általunk benyújtott javaslat megfelelő egyensúlyt alakít ki a különböző érdekeltségek között, tehát csökkenti a közvetett kibocsátást, ugyanakkor tiszteletben tartja a már meg kialakított beruházásokat, befektetéseket, és emellett egy egyértelmű üzenetet nyújt arra vonatkozóan, hogy milyen típusú bioüzemanyagot szeretnénk látni a jövőben. Ezt hallottuk ma is a hozzászólóktól, hogy az ipar vár erre a jelzésre, a jelzésnek egyértelműen, egyértelműnek kell lennie. Szerintünk egyértelmű ez az üzenet. Azt mondjuk, hogy hogy az első generációs bioüzemanyagok tekintetében csökkenteni szeretnénk az ösztönzést, hiszen magas a közvetett kibocsátás, illetve ott van a négyes faktorú elszámolás, erre is hangsúlyt fektetünk, és azt gondoljuk, hogy azokat a bioüzemanyagokat szeretnénk előtérbe helyezni, amelyek a leghatékonyabbak. Várjuk az ezzel kapcsolatos vitát. Még van egy megjegyzésem, a hatástanulmányra vonatkozó kérést kaptunk. Nos, egy rövid megjegyzéssel élnék. A bizottság részéről nagyon alapos hatástanulmányt készítettünk, tehát itt ez a reklámhelye. Lehetőségük nyílik önöknek is, hogy ezt áttekintsék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megköszönöm a bizottság képviselőjének, amit elmondott, és most pedig Vidálko Adrasznak adom meg a, a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Úgy vélem, hogy meg lehetünk elégedve ezzel az első eszmecserével, ezzel az első vitával, megbeszéléssel, mert valami nagyon fontos, hogy sikerült elérnünk, ez pedig az, hogy megértsük a problémát. Innentől kezdve már csak az a feladat, hogy a megoldást megleljük, és hogyha e- és olyan megoldás kell nyilván, amit a többség támogat, de úgy látom, hogy már is van olyan kérdések, ahol lehetőség van, lehetőség van a megegyezése. Például az eddig megtett beruházásokat meg kell védeni. Tehát ezeket, ezen beruházásokkal kapcsolatban protektíve kell fölépni. Második dolog, ne keltsünk olyan benyomást, hogy a rendelet, a jogszabály kiszámíthatatlan és instabil, mert ez is bizonytalanságot kelt, és ez nem tesz jót az ágazat fejlődésének. A harmadik dolog, abban is mindenki egyetért, hogy meg kell próbálni csökkenteni meg, meg kell próbálni a, csökkenteni a földhasználat közvetett megváltoztatásának negatív következményeit. 5%-os célkitűzés, módosítás, csökkentés. Ez is elhangzott, vagy egyéb második, illetve hallottunk második és harmadik generációs bioüzemanyag, bioüzemanyagokról, amelyeket támogatni lehetett. vannak elképzeléseink, minden lehetőséget föl kell térképezni, és jó lenne, hogyha úgy járnánk el, mint máskor, tehát hogy fogjuk a bizottság jó javaslatát, és ezt megpróbáljuk még javítani. És örülök annak, hogy minden kolléga ilyen pozitívan állt ehhez hozzá. Elnök, köszönöm szépen, Vidal Quadrász úr, a következő eszmecserére. Ebben a témában április 24-én, 25-én kerül sor, megköszönöm minden kollégának a munkát. Még egy dolog, következő ülésünk április 24-25, miután a 11 itt töröltük. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a nehéz munkanapot, amit együtt töltöttünk, és mindenkinek kellemes estét kívánok!